Good afternoon, dear colleague. Jó napot kívánok, kedves kollégák, kedves képviselők, itt a Libe Bizottságban köszöntök mindenkit. Ahogyan elhangzott délelőtt, folytatjuk a svéd elnökség célkitőzéseiről szóló vitát. Most pedig Tobias Bilström jött el hozzánk, ő a migrációs politikáért felelős miniszter, tárcájában migráció és a menekültők tartozik. És meg kell említenem, hogy a közelmúltban nagyon sok tagállam nevezett ki konkrét minisztereket arra, hogy ezekkel a szakpolitikákkal foglalkozzanak. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy a migráció a menekültügy, a menedékpolitika kérdése egyre fontosabbá válik. Nemzeti szinten és Európai Unió szinten egyaránt az Európai Uniós intézményekben. Európai szemszögből nagyon sok jogalkotási javaslat és kezdeményezés született ezen a területen, illetve van még folyamatban, és ebben a szakbizottságban fogunk ezzel majd foglalkozni ezekkel a témákkal, dossziékkal. Úgyhogy az első aggályunk az a kezdeményezések megsokszorozódása, amelyek arra vonatkoznak, hogy egy megfelelő koherens megközelítést alkalmazzunk, ezt a megközelítést pedig meg fogja erősíteni a Stockholmi program. Tisztában vagyunk azzal, hogy Beatrice Ask miniszterasszony Nagyon alapos, körültekintő vitát folytatott ezekről a kérdésekről, és az Európai Parlament, illetve ez a szakbizottság nagyon szívesen ad ajánlásokat annak érdekében, hogy javítsuk, megerősítsük azokat a célokat és ambíciókat, amelyek a Stockholmi programban szerepelnek. Főként pedig most a svéd elnökség elején. Biztosak vagyunk tehát abban, hogy a szerződések megfogalmazásainak megfelelően részt vehetünk a Stockholmi program végrehajtásában a teljes ciklus során. Ezt ugye a svéd elnökséggel kezdjük meg. Emellett elkötelezettek vagyunk, és Beatrice Asknak, az ön kollégájának ezt elmondtuk. Úgyhogy egészen biztos vagyok abban, hogy ön segíthet nekünk abban, hogy a svéd elnökség fontos eseményei során a parlament következtetéseit, ajánlásait figyelembe vegye. Tehát nagy megtiszteltetés számomra, hogy a miniszter úrnak ezt megadhatom most a szót. Egészen biztos vagyok abban, hogy nagyon sokan fognak jelentkezni majd. Úgyhogy a délelőttihez hasonlóan fogunk eljárni. Először a koordinátorok szólhatnak majd hozzá, Ezután pedig megnyitjuk a lehetőséget a többi képviselő előtt is, annak érdekében, hogy azok, akik jelentkeztek, megkaphassák a szót. Köszönöm, miniszter úr, parancsoljon. Mikrofont kérünk a miniszter úrnak. Mikrofont a miniszter úrnak, köszönjük. Herr Ärade ledamöter av eh, livutskottet. Det är en eh, stor ära. Hölgyeim és uraim, Libe bizottság képviselői, nagy megtiszteltetés számomra, hogy eljöhettem önökhöz a tanács képviselőjeként, és a svéd elnökség prioritásait az önök elé terjeszthetem a menekültügy és a migráció területén. Itt egy újonnan megválasztott bizottságban néhány arc már ismerő számomra, mások újak, azonban gratulálok mindenkinek, a kinevezéséhez, és szeretnék López Aguilar úrnak is gratulálni, hogy megválasztották őt itt a szakbizottságban. Nagy érdeklődés övezi ezeket a témákat, és ki kell használnunk, hogy ezek a kérdések nagy támogatottságot élvezhetnek. Az európai parlamenti választások során júniusban elmondható volt, hogy 2004-hez képest növekedett a részvételi arány. Meg vagyok győződve arról, hogy a polgárok ismeretei támogatása az EU munkája iránt szintén növekedni fog az elkövetkezendő időkben. Előadásom során igyekszem az úgynevezett Stockholmi programmal foglalkozni, és a közös menekültügyi rendszerrel, illetve foglalkozom olyan témákkal is, mint például a földközi-tengeri régió, mediterrán régió helyzete, illetve a legális, illegális bevándorlás. Az igazságügyi miniszterasszonynal találkoztak már a délelőtt folyamán, tehát tudnak már arról, hogy milyen stratégiai munkaprogramot dolgoztunk ki az igazság és belügy területén. A Stockholmi program lesz az egyik legfontosabb irányadó dokumentumunk az elkövetkezendő évekre vonatkozóan, és meglehetősen magasra tettük a lécet. Egy olyan Európát akarunk, ahol az egyéni jogokat ugyanúgy tiszteletben tartják és támogatják. Nagyon sok munka folyt már az elmúlt évek során, tehát nem kell a nulláról kezdenünk. Közös jogszabályokat fogadtunk el, ezek fogják adni az alapját a közös bevándorlási, illetve menekültügyi politikának. A hágai programban szereplő intézkedések nagy részét már végrehajtották, ez nagy örömre ad okot. Az elmúlt évben pedig az Európai Tanács az Európai Menekültügyi Csomagot elfogadta. Ez azt jelenti, hogy a bevándorlással és menekültügyel kapcsolatos kihívásoknak a lehető legharmonizáltabb, tisztességesebb módon feleljenek meg a tagállamok. Ezen kívül a bizottsággal is körű konzultációt folytattunk, illetve a nemzeti parlamentekkel, a civil társadalom képviselőivel. Nagyon sokan tehát véleményüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy ezt a szakpolitikát hogyan kellene kialakítani. Most pedig az a dolgunk, hogy ezeket a feladatokat végrehajtsuk. A jövőbeli munkánk hátterét a bizottság közleménye alkotja, ami a biztonság, szabadság, igazságosság térségét illeti. Ezt a közleményt az informális miniszteri ülésen is megtárgyaltuk júliusban Stockholmban az illetéke szakminiszterekkel, és nagyon örültem annak, hogy a szakbizottság elnöke is részt tud, tudott venni ezen. Széles körű konszenzus alakult ki a fő témakörökben, a közlemény pontjaival kapcsolatban. A közleménynek az egyik pontja az az volt, hogy egy jól menedzselt, jól kezelt bevándorlási forma alakuljon ki az egyes tagállamok számára és az EU egésze számára, de olyan módszer, amely megfelel ezen kívül a származási országoknak és az egyes egyéneknek szintúgy. Valószínűleg ahhoz, hogy növekedjen az európai gazdaság, meg kell nyitnunk határainkat a munkaügyi bevándorlás előtt, hiszen rendkívüli demográfiai kihívásokkal kell a kontinensnek szembenéznie. Ráadásul ma gazdasági válságot szenvedünk el, figyelembe kell vennünk tehát, hogy ez a program jövőbe tekintő program. Öt évre vonatkozik, akkor pedig a gazdasági helyzet meg fog változni. Biztosítanunk kell egy politikai vezető szerepet, és már most olyan reformokat kell bevezetnünk, amelyekre az Európai Unió számíthat. A stokholmi találkozón a tagállamok egyetértettek abban, hogy a programnak az a feladata, hogy válaszoljon arra, hogyan kell kialakítani ezt a bevándorlási politikát, és hogyan lehet maximalizálni a bevándorlás pozitív hatásait gazdasági szempontból, demográfiai szempontból például. Abban is megállapodtunk, hogy a tagállamok körültekintően összefognak annak érdekében, hogy az illegális bevándorlás ellen küzdjenek az EU-ban. Azonban egyensúlyra kell találni, tehát, hogy a biztonsági előírások ne gyengítsék a legális bevándorlást az Európai Unióba, illetve hogy ne akadályozzák meg a menedékkeresőket abban, hogy menedékhez jussanak olyan esetekben például, amikor különleges kockázatot jelentő helyzetekről van szó, védtelen csoportok esetében, mint például gyermekek, erre külön figyelmet igyekszünk fordítani. A miniszterek pedig a szolidaritás és a terhek megosztása kérdését is megtárgyalták. Az Európai Unió kihívásai mindenkire vonatkoznak, és átfogó megoldást kell erre találnunk, rövid és hosszú távon szintúgy. Tehát közös megközelítést kell alkalmazni, ez a kiinduló pont, és megoldani olyan kérdéseket, mint például a menedékesek visszafogadása szolidaritást kell mutatni azokkal a tagállamokkal, illetve azokkal a harmadik országokkal, amelyek különösen nagy migrációs nyomásnak vannak kitéve, és amelyek menedékrendszere különösen nagy terhet kell elszenvedjen. Egy közös európai menedékrendszer kidolgozása még mindig egy fontos cél annak érdekében, hogy valamennyi országban ugyanúgy bánjanak a menedékkérőkkel teljesen mindegy, hogy mely országhoz fordul a menedékkereső. A stokholmi találkozón a tagállamok azt mondták, hogy a közös menedékrendszert ki kell alakítani oly módon, hogy az hatékonyabb legyen, és hogy biztosíthassuk a megfelelő hozzáférést a menedékrendszerekhez, és nagyon sok pontban sikerült is megállapodni, ez fontos lesz majd a döntéshozatali folyamatban. Az informális stokholmi ülés után az elnökség igyekszik megtenni mindent annak érdekében, hogy a stokholmi program megfelel a polgárok igényeinek, és egy nagyon ambiciózus, konkrét programot dolgoztunk ki. A svéd elnökségnek az a szándéka, hogy a továbbiakban is nyílt, átlátható folyamatot folytat le, ahol valamennyi tagállam, intézmény és kulcsszereplő részt vesz majd a stokholmi program kidolgozását csapatmunkaként kezeltük, és az a reményem, hogy az ősz folyamán az Európai Parlamenttel nagyon sok konstruktív vitát folytathatunk majd, ugyanis az önök munkája alapvető fontosságú a sikeresség érdekében. A végleges jelentés pedig remélhetőleg egy olyan szöveg lesz, amelyet minden intézmény tud majd támogatni. Tisztelt képviselők! Az évek során Európa nagy felelősséget vállalt azokért, akik kénytelenek voltak elhagyni hazájukat üldöztetés miatt. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt a hagyományt megőrizzük a közös menetékrendszer érdekében. És a jelenlegi javaslatnak az a célja, hogy átláthatóságot és előrejelezhetőséget biztosítsunk ebben a rendszerben. A Genfi egyezmény elveit, illetve egyéb nemzetközi egyezmények elveit igyekeztünk szem előtt tartani. A nemzeti tagállamok rendszereinél azt láthattuk, hogy nagyon különböznek ezek a rendszerek egymástól, nagyon nehezen tudják saját menedék folyamatukat megszervezni a tagállamok, és adminisztratív szempontból is helyenként nagyon hosszú ideig tart, amíg az esetével foglalkoznak. Összességében úgy gondoljuk, hogy a harmonizáció értékessége lesz itt különösen fontos. A cseh elnökség egyébként a menedék együttműködés, a menekültügyi együttműködés kapcsán nagyon sok munkát végzett. Nagyon figyelmesen meghallgattuk, hogy a parlament a tárgyalások során mit mondott, és ezt pedig az előkészítő munkánkban figyelembe fogjuk venni. Tehát az ősz folyamán folytatjuk a vitákat, és az a reményünk, hogy sikerül megtennünk a megfelelő irányba lépéseket. A menekültügyi munka már eredménnyel járt, mert nagyon sok jogi eszközt sikerült elfogadni, de az igazság az, hogy ezek nem mindig működtek megfelelően, tehát a tagállamoknak még van mit tenniük. Vannak azonban olyan elemek is, ahol szükség van a harmonizációra, mint például a gyakorlati együttműködés konszolidációja, ez egy ilyen terület, és itt pedig az úgynevezett támogató hivatal létrehozása és a menekültügyi alap átalakítása nagyon fontos szerepet játszhat. Remélem, hogy az Európai Parlament és a tanács képes lesz arra, hogy megállapodásra jusson még az ősz folyamán. Főként, mivel ez a parlamentnek is prioritásos témája. A munkánk célja természetesen az, hogy a megfelelő ütemtervben haladjunk, hiszen a migrációs csomaggal kapcsolatban már van egy ütemterv, a támogató hivatal létrehozása 2009 folyamán kell megvalósuljon. A svéd elnökségnek különösen fontos, hogy ezt a támogató hivatalt időben létrehozzuk, hiszen a gyakorlati feladatok egy részét ott lehet elvégezni. Ezen kívül pedig a hivatalnokok számára megfelelő képzést kell biztosítanunk. Az információcserét fokozni kell az egyes tagállamok között, ez is kívánatos, illetve a támogató hivatal pozitív támogatást jelenthet a harmonizációs munkában, amely jelenleg zajlik az Európai Unión belül, és a nemzeti hatóságokkal való együttműködést is erősíteni kell. Az elnökség nagyon komolyan veszi ezt, nem lehet időt pazarolni úgy gondoljuk, hogy a lehető leghamarabb törekszünk a megállapodásra. Ami pedig az Eurodac szabályozást illeti, remélhetőleg a közeljövőben meg tudunk állapodni a tanácsban, van még néhány fenntartás, de mindenkinek érdekében áll az, hogy a lehető leghamarabb elfogadjuk a változásokat, a módosításokat, amelyek E, ehhez a rendelethez kapcsolódnak. Az Európai Parlament és Tanács közötti tárgyalásokon, vitákon túl azt remélem, hogy ezek konstruktív szellemiségben fognak zajlani, így módon a Dublini rendszert hatékonyabbá tudjuk tenni. Az a reményem, hogy a parlament és a tanács még az ősz folyamán megállapodik, azonban tisztában vagyok hogy az előfeltételek változhatnak, hogyha a tanács példa, illetve a bizottság például egy javaslatot terjeszt be azok felé a hatóságok felé, amelyek a bűnözés ellen küzdenek, és az eurodakhoz való hozzáférést biztosítják számukra. Ami pedig a Dublini rendelet módosítását illeti, illetve a befogadási irányelvet. A svéd elnökség szorosan együtt kíván működni az Európai Parlamenttel annak érdekében, hogy felgyorsítsuk ezt a munkát, hiszen nem titok, hogy nagyon sok eltérő vélemény van ebben a javaslatban, úgy a tanácson belül, mint a tanács és a parlament között. Azonban a véleményük az, hogy a közös európai menekültügyi rendszer e kapcsolatban elfogadható kompromisszumra lehet jutni. Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy Svédország olyan időszakban vette át az elnökséget, amikor a menekültügyi kérdések egyre fontosabbá válnak, például, hogyha a tragikus eseményeket megnézzük, amelyek a mediterrán régiót jellemzik. Ezért nyitva állunk bármilyen javaslat előtt, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet jobban kezelni a helyzetet. Egyértelműen azt látjuk, hogy a tagállamok úgy érzik, hogy többletértéket jelent ennek a folyamatnak az erősítése, és a közös jogalkotás felé kell ellépnünk ezen a területen. Az elfogadott, a már elfogadott jogi eszközök módosítása is eléggé jól alakult, Ugyanakkor viszont nem szabad szem elől tévesztenünk azt a tényt, hogy világos politikai megállapodások születtek már a harmonizáció folytatása tekintetében. Például már egyetértettünk abban a hágai programon belül, hogy 2010-re legkésőbb fel kell állítani a közös menekültügyi rendszert, a 2012 a végleges határidő a hágai program és a migrációs csomag is tartalmazott javaslatokat különböző jogi eszközökre, illetve egyéb intézkedésekre, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hatékonyabban kezeljük a menedékkérelmeket Európában, és ez a szolidaritás egy jelét is mutatja. Szerintem nincs szükség arra, hogy tovább várjunk, a munkát már megkezdtük, ezt le is kell zárni annak érdekében, hogy közös céljainkat elérjük. És ebben a fontos munkában szükségünk van a tanács és a parlament támogatására. Vannak olyanok ugyanis, akiknek védelemre van szükségük, és egyedül nem tudnak eljutni Európában vagy biztonságos helyekre. Olyan emberekről beszélek, akik menekültáborokban rekednek, és semmilyen befolyások nincsen jövőjük alakulására együtt az Európai Unió tagállamai, és az Európai Unió tagállamai közösen tudnak fellépni annak érdekében, hogy megfelelő megoldásokat találjanak például a beilleszkedés kérdéseire. Meg kell erősítenünk az újrabeilleszkedés lehetőségeit. A bizottság egy javaslatot terjesztett be egy közös beilleszkedési program kialakítására, és nagyon keményen fogunk dolgozni az ősz folyamán ezen a programon, hogy politikai megállapodásra jussunk. A Mindékárán régió helyzete egyértelműen azt mutatja, hogy egy konkrét szakpolitikára van szükség. Svédország nagyon hálás a parlament által rendelkezésére bocsátott források miatt, például az hogy tavaly iráni menekültek visszailleszkedését tudták biztosítani ezáltal. Hölgyeim és uraim, biztosíthatom önöket afelől, hogy értem azokat a problémákat, amelyeket a déli országok, például Málta, Olaszország, Görögország szenvednek el, illetve Ciprus. Ezért különösen fontos, hogy az intézkedések fokozzák a szolidaritást, és a tagállamok átvállalják a migrációs terhek egy részét. Konstruktív párbeszédre van szükség a tagállamokkal, a bizottsággal, az Európai Parlamenttel, a Frontex-el, hogy megpróbáljuk ezeket a megoldásokat megtalálni, ugyanis a mediterrán régió migrációs problémáit együtt kell megoldanunk. Hölgyeim és uraim, a különböző országokban élő emberek közötti kapcsolat különösen fontos a közös gazdasági és szociális fejlődés érdekében. Így módon a toleranciát és a közös megértést tudjuk fokozni, és én magam a vízumpolitikáért is felelek, és együttműködésre számítok. A svéd elnökség során nagyon szorosan együtt fog működni a vízumpolitikai kérdésekkel, és szeretnénk kiemelni a Nyugat-Balkán helyzetét ebben az esetben. A nyugat-balkáni országok meg kell feleljenek bizonyos feltételeknek annak érdekében, hogy vízummentességet élvezhessenek. Voltak már tervek arra vonatkozóan, hogy az egyes úti terveket az országok végrehajthassák, például Montenegróval kapcsolatban a tárgyalásokat, ezt a folyamatot még az év vége előtt leszeretnénk zárni annak érdekében, hogy a vízummentesség megvalósulhasson. De egészen biztos vagyok abban, illetve hát remélem, hogy a nyugat-balkáni országok hamarosan vízummentességet élvezhetnek az Európai Unióban, és az Európai Parlament együttműködésére is számítok. Lezárásként mi magunk hasonlóan a cselnökséghez a vízuminformációs rendszeren igyekszünk kemény munkát végezni, ez a rendszer decemberben nem léphet életbe technikai problémák miatt, de az egyértelmű ambícióm az az, hogy a már működő rendszert nem szabad lelassítani. Ez pedig megkönnyíti majd a vízumkérelmek vizsgálatát, hogyha biometrikus jeleket is alkalmazunk ezeken, mint például az új lenyomatok. Tehát röviden ezek a svéd elnökség prioritásai a menekültügy, illetve a bevándorlás területén várom az együttműködést az Európai Parlamenttel, és konkrétan a Libe Bizottsága mindenkinek köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket. Thank you so much, Minister, for your... Köszönöm szépen, miniszter úr, az előadását. Minden bizonyal készek vagyunk most arra, hogy megnyissuk a vitát, de ahogyan már jeleztem, jó lenne, hogyha tartanánk magunkat az időkorlátokhoz, hogy a lehető legtöbb képviselőnek megadhassuk a szót. A koordinátorok mellett legalább 15 képviselő jelentkezett, úgyhogy azt javaslom, hogy akkor most még Keller képviselő, ő is felkerül a listára, és akkor, vagy már fent is van a listán, Kirkhope, Azt javaslom, hogy akkor most zárjuk le a listát, máskülönben nem fogjuk tudni befejezni időben. Kérem tehát, hogy tartsák tiszteletben az időkorlátokat. Köszönöm, és akkor megnyitom a vitát, és Puzutil úr kap először szót az Európai Néppárt koordinátora három percben. Köszönöm elnök úr, és köszönöm miniszter úr az előadását. A néppárt frakciója nevében biztosíthatom önt afelől, hogy nyitottak vagyunk, és politikai szándékunk az, hogy együttműködjünk önnel az elkövetkezendő hónapok során, hogy elérhesse a céljuk, céljaikat. Ebben a felettébb vitatott és kényes politikai területen, amely egyidejűleg egy nagyon érdekes terület is, hiszen rengeteg minden történik most az Európai Unióban is. Engedje meg, hogy hozzátegyem azt is, hogy a helyszínen is sok minden történik, és ha megengedi, akkor még azt is megjegyezném, hogy a tengeren is sok dolog történik. Hazám Málta pillanatnyilag 85 migránst mentett meg 75 kilométerre Lampedusa szigetétől. Ez pedig olyas valami, ami naponta megtörténik és ez vitás kérdéseket is felvet. Úgy gondolom, hogy a mi szerepünk itt az kell, hogy legyen, hogy ne gerjesszük a vitát, hanem józan észszel és konstruktív megközelítéssel folyamodjunk a kérdések megoldásához, hiszen a polgárok kint a helyszínen ezt kérdezik tőlünk, ezt várják el, azt kérdezik, hogy mit tesz az Európai Unió, és mennyire hatékony az Európai Unió ezen kérdések megoldásában és őszintén kell, hogy legyünk, amikor választ adunk erre a kérdésre. Én pedig azt válaszolhatom, hogy az Európai Unió fele annyira nem hatékony, mint amennyire mi szeretnénk ezt. És éppen ezért az ön segítsége, az ön hozzájárulása nagymértékben szükséges lesz az elkövetkezendő hónapok során. Említette a stokholmi programot, és biztosíthatom, hogy együttműködünk önnel a célok elérése érdekében, de ez arra vonatkozik, hogy milyen céljaink vannak az ő következő öt évre nézve. Ami azonban bennünket ma igazából érdekel, az az, hogy hogyan garantálhatjuk, hogy a már megállapodott kérdések, mint például a bevándorlási és menekültügyi politikában, azokat hogyan ültetjük át a gyakorlatba. És vannak kételyek, amelyek a gyakorlati megvalósítással kapcsolatosak. Engedje meg, hogy röviden négy pontra térjek ki, amelyeknél szerintem különösebb figyelmet kell szentelnünk a megfelelő gyakorlati megvalósításnak. Először is folyamatosan fel kell lépnünk továbbra is az illegális bevándorlással szemben. Ha tetszik, ha nem, a mediterrán térségben ott illegális bevándorlás jelen van, ezt pedig fel kell tartóztatni. Ez nem kapcsolódik a jogszerű bevándorláshoz, ez itt jogszerűtlen bevándorlás, és ezt fel kell tartóztatnunk. Amikor pedig ezt az illegális utat feltartóztatjuk, akkor ezáltal az ott bekövetkező emberi tragédiáknak is véget vetünk. A Frontex erősítése tehát említést érdemel, és fokoznunk kell erőfeszítéseinket, hogy a visszafordítási intézkedések koordináltak legyenek. Együtt kell működnünk a harmadik országokkal, ez teljesen egyértelmű. Egyértelmű, hogy amennyiben nem tudjuk az ő támogatásukat, együttműködésüket megszerezni, különösen a származási országokét, de egyéb tranzit országokét is, akkor sohasem leszünk képesek feltartóztatni mindezt. A földközi tenger térségében egyértelmű, hogy ha nem biztosítjuk olyan országok együttműködését, mint Líbia, akkor sohasem fogjuk tudni eh, megállítani ezt eh, az illegális eh, bevándorlási útvonalat. A szolidaritási eszközök, a, mindjárt befejezem elnök úr, a déli országok különösen igénylik ezen szolidaritási eszközöket, tehát kíváncsian várjuk ezzel kapcsolatban a véleményét, és végezetül az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal Tudomásom szerint ez az elnökség egy prioritása, szeretnénk együttműködni, és úgy gondoljuk, hogy itt viszonylag gyorsan elérhető a megoldás. Köszönöm szépen. Puzutil úr, Moraes úr, még egyszer emlékeztetném, hogy három perc áll rendelkezésére. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Miniszter úr, köszönöm szépen az előadását. Azt hiszem, hogy a svéd elnökség, akár csak a finn elnökség tíz évvel ezelőtt szintén komoly lépéseket tesz a közös menekültügyi politika érdekében, de itt rejlik az egyik lényegi probléma, és ezt szeretném feltenni önnek kérdés formájában. A tamperei javaslatokkal ugye mi történt? Tíz évvel a megszületése után még mindig nincs egy közös menekültügyi politikánk. Szeretnénk azt is tudni, hogy biztosítani tud-e bennünket arról, hogy egy közös menekült ügyi politika belátható időn belül megvalósul-e? Bár ez egy lényegesen bonyolultabb kérdéskör. Örvendünk annak a ténynek is, hogy komoly munka született a menekültügyi csomag kapcsán a legutóbbi ciklus során. A Dublini határozat, illetve az Eurodac a kérdésem az volt, hogy ön stratégiai szempontból követte nyomon azt, hogy a parlament mit tett ezeken a területeken. Ezeket körültekintően megfontoltuk, nem csak az ellenőrzés szempontját figyelembe véve, hanem a menedék jogért folyamodók szempontját is figyelembe véve. Ami pedig a befogadási feltételeket illeti, ez a jelentés fontos alapelveket fektetett le, annak érdekében, hogy a menekültügyi politika kiegyensúlyozott legyen. Ez összekapcsolódik azzal is, amit Buzutil úr említett, hogy a kérdés sürgős jelleggel érinti a déli országokat. Ez egy átfogó politika kell, hogy legyen, és Tampere ezt a víziót fogalmazta meg. Ezért szeretném tudni öntől, hogy hogyan látta ezt az elképzelést 99-ben, és hogy milyen haladást tapasztal. Nagyon örülök azzal kapcsolatban, amit a menekültügyi csomaggal kapcsolatban mondott, és várom észrevételeit. Köszönöm szépen. Most pedig Henis Plaschert asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a miniszternek, hogy eljött a bizottságba. Így eszmét cserélhetünk, és a beszéd alapján azt leszögezhetjük, hogy az elnökség ambíciózusan közelíti meg ezt a kérdést, ami szangban van az áldás frakció elképzeléseivel. Tulajdonképpen Buzetil úr is említette azt, amire én is szeretnék kitérni. Úgy tekintem, hogy a szolidaritás hiánya a tagállamok között annak az eredménye, hogy a közös menekültügyi és bevándorlási politika még hiányzik. A Frontexhez kérjük a tagállamok hozzájárulását, és azt látjuk a gyakorlatban, hogy különösen azok a tagállamok, akiknek a földrajzi helyzete ezt indokolja, fizetik meg az egész számlát, és ők vannak a legnagyobb nyomásnak kitéve. Nagyon keveset látunk a javasolt önkéntességből, tekintettel a javasolt instrumentumokra, eszközökre, a, akár a kommunikációs politikával kapcsolatban nagyon kevesen élnek azokkal a lehetőségekkel. Az előző ciklusban, még a választások előtt is azt mondtuk már, hogy inkább kötelező jelleget kell adni ezeknek az eszközöknek, mert hiányoznak, megszűntek a belső határok most már, és így minden tagállamnak fel kell vállalni a kötelezettségét, nem csak a tanácsi következtetések mentén, hanem a gyakorlatban is, és fel kell, rá kell kényszeríteni a tagállamokra, kényszerítő, kötelező jelleget kell adni ezeknek az eszközöknek, mert nem lehet az, hogy csak két oldalú tárgyalások mentén intéződjenek ezek a dolgok. Köszönöm szépen, Flotra asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném köszönteni egy olyan ország miniszterét, amely a legtöbb iraki bevándorlót fogadta be. Ez mindenképpen elismerést érdemel, főleg, hogy bemutatta itt előttünk ezt a programot. Ami pedig a tárgyalásokat illeti, amelyeket remélhetőleg a bizottság hamarosan lezár, azt szeretném tudni, hogy hogyan alakulnak majd a Líbiával folytatott tárgyalások. Egy együttműködési megállapodásról van itt szó, amelyben ugye a migrációs aspektusok különös hangsúlyt kapnának, és amely felvet számos olyan kérdést, mint például a bevándorlók jogainak tiszteletben tartása, illetve a visszaküldés tilalma. A visszaküldés tilalma valóban az, amit Olaszország most nem tart tiszteletben, hiszen visszaküld olyan személyeket, amelyek nem, akik nem részesülnek nemzetközi védelemben, és ezt határozottan elítélte az ENSZ is illetve az európai főképviselő, valamint a bizottság is. Ez számomra örvendetes, de a visszaküldés tilalma azt jelenti, hogy el kell kerülni azt, hogy ezen személyek bántalmazásnak legyenek kitéve. Buzutil úr, jártam egy líbiai bevándorlókat befogadó táborba, és láttam azt, hogy ott mi a helyzet. Azt szeretnénk biztosítani a bizottsággal és a tanácssal együtt, hogy a Franciaországba érkező, Libiából Franciaországba érkező személyek megfelelő helyzetben részesüljenek, és ha visszakerülnek Líbiába, akkor ott megfelelő bánásmódban részesüljenek. Hogyan lehet ezt biztosítani, ha azt vesszük tekintetbe, hogy mennyire kevéssé demokratikus ez az ország, illetve ahol nem léteznek az alapvető biztosítékok. Másodszorban pedig a Dublini megállapodás hatékonyságát kívánjuk, de ehhez talán hatályon kívül kellene azt helyezni. Először is azért, mert ha azt szeretnénk, és ez lenne egy tulajdonképpeni közös menekültügyi rendszer szellemisége, ha azt szeretnénk, hogy európai szinten megfelelő védelmet biztosítsunk mindenkinek, és ha azt szeretnénk, hogy az érintett személyek a lehető legmagasabb fokú integrációt válasszák az őket befogadó országban, nos, a Dublini megállapodás ezt akadályozza. Az embernek ugyanis a, abban az országban kell maradnia, amelybe érkezett, így pedig nem tud kulturális vagy akár családi kapcsolatokat létesíteni. Másodszorban pedig akik egy európai országba léptek be, nem mernek menedékjogért folyamodni, mert attól tartanak, hogy olyan országba küldik őket, mint Görögország, ahol nem van esélyük arra, hogy ezt a menedékjogot megkapják. Ez pedig ellentmond a céloknak. Továbbá ahogyan azt olasz, görög vagy máltai barátaim is megjegyezték, ez a határmenti országokra nézve egy óriási teher. Ön azt állítja, hogy a Dublini megállapodás operatív kell, hogy legyen. Nem tudom, hogy ezen három felettébb negatív következményre hogyan tudunk reagálni. Kirkhop úr, parancsoljon. Elnézést kérek, elnök úr, lemaradtam néhány megjegyzésről. Korábban illetékes miniszterként értem azt, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a miniszter úr. Nagyon sok sikert kívánok neki. Néhány gyors megjegyzést szerettem volna tenni. Számomra teljesen egyértelmű, hogy határozottan el kell különítenünk a bevándorlási, illetve a menedékügyi kérdéseket. Én jogászként is mindig úgy vélekedtem, Tudom, hogy ezzel nem igazán vagyok népszerű, de jogászként is mindig úgy értelmeztem, hogy a szabályok szabályok, és a bevándorlási szabályoknak eleget kell tenni. És természetesen úgy is gondolom, hogy vannak azért nemzeti érdekek, prioritások, arra vonatkozóan, hogy az adott országban kit szeretnének bevándorlóként befogadni. Ami a menedékjogot illeti, mindig, mindig is az 51-es ENSZ egyezményből indultunk ki, de azt hiszem, hogy egy kicsit elvesztettük a célt, mert most a menedékjogot gyakran felhasználják, már pedig ezt nem lenne szabad szerintem legalábbis lehetővé tenni. Csak azoknak lenne szabad ezzel a joggal élni, akik kétségbeesett körülmények között élnek. Én úgy gondolom, hogy sokkal határozottabban kellene fellépnünk, együttműködnünk hogy azon országokkal foglalkozzunk, akik aktívan ösztönzik az embereket arra, hogy Európába jöjjenek, olyan körülmények között, amelyek sokszor valós veszélyt jelentenek számukra az Európába való út során, illetve a megérkezés során. Ez egy destruktív és erkölcstelen dolog véleményem szerint, amelyet Líbia és egyéb országok támogatnak, nyomást gyakorolnak Európára, ami elfogadhatatlan, és mellesleg ez rossz az érintett személyek számára is, hiszen a tengeren bekövetkező halálesetek egy ilyen állítólagos civilizált világban elfogadhatatlanok. Tehát azt gondolom, hogy komolyabban kell fellépnünk, keményebben, és segítenünk kell azon országokat Európában, amelyek nem rendelkeznek olyan forrásokkal, mint például nagyobb országok és Európa perifériáján egy szükségtelen teherrel és nyomással kell, hogy megküzdjenek azt hiszem, hogy segítenünk kell azoknak, akik segítségre szorulnak, de el kell ismernünk a nemzetállamok jogait is, hogy mindenki saját maga határozza meg a bevándorlási politika tekintetében a prioritásait. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tavares úr, három percben. Senhor Ministro, muito obrigado, Senhor Presidente. Eh, eu gostaria de... Köszönöm szépen, elnök úr. Ami az illegális bevándorlás kérdését illeti, először röviden, tehát talán ehhez szólnék hozzá. Azt hiszem, hogy rossz megközelítésből indulunk ki. A bevándorlók, akik délről érkeznek Európába, elsősorban afrikai országokból, Líbián keresztül, túlnyomó részt olyan emberek, akik menedéket keresnek, és normál esetben ezt a menedéket Európa meg kellene, hogy adja nekik. Itt nem csak arról van szó, hogy milyen útvonalon jönnek, vagy illegális, hanem a kérdés az, hogy az európai bevándorlási politikát lehetne -e úgy átalakítani, hogy menekült státuszhoz fűződő jogot biztosítani lehessen, és garantálni lehessen a biztonságot azon emberek számára, akik menedék kérelmet nyújtanak be, és akiknek joga van a menekült státusz elnyerésére. A Frontex mandátumát úgy kellene éppen ezért módosítani, hogy a menedék kérők jogait sokkal inkább lehessen érvényesíteni. Sokszor beszélünk arról, hogy az illegális bevándorlási útvonalak ellen fel kell lépni, hát ez könnyű mondani. Persze, ami illegális, az ellen fel kell lépni, az ellen küzdeni kell, ez ilyen egyszerű lenne. Erről beszélni egyszerű, de a gyakorlatban borzasztó nehéz mindezt megvalósítani, megtenni. A helyzet ugyanis az, hogy elég eh, irreális és eh, maximalista politikát tűztünk itt az ászlónkra. És ez a politikát már kezdetől fogva elítéltük. A terrorizmus elleni küzdelem kapcsán is persze retorika, mindent megenged, mondhatunk bármit is, de teljesen más mindezt a gyakorlatban megvalósítani, és aztán utána könnyű panaszkodni, hogy nincs elég szolidaritás a tagállamok között, de ha nincs elég szolidaritás, ez abból következik, hogy ez a politika kezdettől fogva nem volt reális. Ezért a svéd elnökséghez fordulok, és szeretném felhívni őket, kérni őket arra, hogy gondolkozzanak el ezen, és szakítsanak ezekkel az irreális politikákkal. Ugyanis, hogyha nem reálisan tervezünk, akkor az, irra, az irreális megközelítés az erkölcstelenségbe fog torkolni. És az emberek sokasága életét veszti a nyílt tengereken, akkor nyilvánvalóan azt sem tudjuk, hogy hogyan, milyen jogszabályok megvalósításával lehetne ezt megakadályozni. A gyakorlati hatásoknak nagyon konkrét okai vannak. A hibás európai politika ez az ok. Köszönöm szépen. Regáció úr. Elnök úr, a teljes törvényességet mi abban látjuk, hogy eh, ugye menekülteknek nyilvánvalóan joga van a menedékre, de azért nem próbáljuk itt ideológiák mentén eh, szőrszál hasogatást eh, és bizonytalanságot okozni. Azt hiszem, hogy látnunk kell azt, hogy csak az illegális bevándorlás ellen akarunk küzdeni, olyan formák ellen, amelyek mögött bűnszervezetek állnak, akár a maffia, és nyilvánvaló, hogy akár terroristák is beszivárognak ebbe. Nagyon fontosak a az erőfeszítések az illegális bevándorlás elleni küzdelem és a legális bevándorlás támogatása. A minisztert elnézést kérek, de azt hiszem, hogy az egyik aspektuson egy kicsit túl gyorsan sietett át, pedig mind a két szempont egyformán fontos. És valódi erőfeszítésekre lenne egy szükség Európában az illegális bevándorlás elleni küzdelem, de ugyanakkor véleményem szerint túl sok a verbalizmus, túl sok a szép eh, politikai beszéd, de ennek a nyomait nem igazán látjuk megvalósulni a tranzit országokban. Ott van Líbia, vagy feltetjük a kérdést, hogy egyáltalán mit tesz Európa, Afrikában, mit tesz annak érdekében, hogy megakadályozzuk ott már, hogy ne induljanak el ezek a migrációs áramlatok ott a helyben, ahol keletkeznek, ott kellene valamit tenni ezek ellen és bizonyos afrikai politikai vezetők akarata ellenére is akár meg kellene próbálni tenni valamit. Minden eh, nehéz helyzetben lévő országnak eh, segítséget kell adni, hiszen vannak országok, akik ugye a frontvonalon harcolnak ezen jelenség ellen. Biztos, hogy vannak olyan emberek, akiket eh, vissza kell utasítanunk, de segíteni kell ezt a munkát is ezekben a különösen érintett tagállamokban. Az elmúlt évben az olasz kormány 14 ezer országba érkezést regisztrált, azaz 14 ezer emberkereskedelmi ügyünk is volt, és ez lecsökkent ebben az évben 1300-ra. Még mindig nagyon sok a blabla, bla, nagyon sok az üres beszéd a biztosok részéről is, és el kell ismerni az olasz kormány erőfeszítéseit. Azt hiszem, hogy a politikai eh, frakció koordinátorainak meghallgatása után eh, először adjunk a miniszternek lehetőséget a válaszra, és utána szólhat hozzá a többi képviselő is. Miniszter úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a sok nagyon konstruktív észrevételt, megjegyzést. Puszutil úrral kezdeném. Azt hiszem, ki kell hangsúlyoznunk azt is, illetve el kell ismernünk azt, hogy milyen nehéz helyzetben van Málta. A nyár elején én is ellátogattam Máltára, szerettem volna ott helyben tájékozódni a, arról, hogy milyen is a helyzet. És nagyon fontos, hogy holisztikus megközelítést alkalmazzunk. Nem lehet nyilvánvalóan egyszerű megoldást találni erre a problémára. Javítani kell a menekültügyi rendszert, mindent tőlünk telhetőt meg kell tenni. Annak érdekében, hogy a harmadik országokkal egy jó párbeszéd alakuljon ki, és szerintem ez jelenti a kulcsot a megoldások problémához. Flótrászony. Említettem, a Líbiához fűződő kapcsolatát az EU-nak, folynak a tárgyalások a keret megállapodásról Líbiával, és meg kell említeni azt, hogy a Törökországgal folytatott párbeszédet is intenzívebbé kellene tenni. Jacques Barreau, a bizottság alelnöke és én ősszel Líbiába is, és Törökországba is. Az EU-nak a mediterrán térség, kelet, mediterrán térség keleti részén lévő országaival is fontos tárgyalásokat kell folytatni a visszatérítés kérdéséről is, és ezt a párbeszédet, ezt az eszmecserét intenzívebbé kell tenni, nagyobb rugalmasságra és hatékonyságra is szükség van. És nagyon fontos az is, hogy bevonjunk olyan szervezeteket, amelyek szakszervezetek a menekültügyi kérdésekben, így az ENSZ menekültügyi főbiztosságával is tárgyalni kell, amikor Líbiával és Törökországgal folytatunk konzultációkat. Azt hiszem, hogy az illegális bevándorlás, illetve a legális bevándorlás kettősségét az elnökség tisztán látja, hogyha fel akarunk lépni az illegális bevándorlás ellen, azt azért is tesszük, mert ez a legnagyobb ellensége a legális bevándorlásnak. Mi szeretnénk a legális migrációt megkönnyíteni az EU-ban, és ez szerepel a Stockholmi programban is, és véleményünk szerint ez nagyon fontos. Orasz úrnak mondanám a következőt. Természetesen figyelembe vesszük a stratégiai hátteret és a tamperei programot, a tamperei program volt az első, a hágai program ezt a folyamatot egy kicsit megszakította, ez a világban zajló események miatt alakult így. De szeretném kihangsúlyozni, hogy itt egy borzasztó, egy nagy, nehéz egyensúly mutatványra van szükség szinte légtornászként egyensúlyozunk egy eh, vékony kötélen, és eh, a svéd elnökség eh, azért ezt a mutatványt megpróbálja jól abszolválni. Egy nyilvánvalóbbá vált az, hogy nem volt elég szolidaritás a tagállamok között a stokholmi program és a már meglévő intézkedések megvalósítása is lényeges, hiszen már vannak irányelvek, amiket be kell tartani, és így próbáljuk megszüntetni ezeket a hiányosságokat a szolidaritás területén. Kirkofónak igaza van, amikor azt mondja, hogy a bevándorlás és a menekültügy kérdését külön kell választani. A menekültügy kapcsán itt jogalkotásról beszélünk, elsősorban a migráció kapcsán pedig lehetőségekről. És hogyha a legális bevándorlás lehetőségeit akarjuk bővíteni, akkor itt a szükséglet kell, hogy a motorja legyen ennek a fejleménynek. A tagállamoknak kell tudni eldönteni azt, hogy hány migráns munkavállalót szeretnének befogadni. Természetesen ezzel egyidejűleg meg kell, meg akarjuk őrizni a, a rászorulók védelmét a menekültügy területén. A Stockholmi program is tartalmazza ezt. A közös menekültügy szisztematikus megvalósítására szükség van, léteznek már jogszabályok. Az EU ezt a ennek a kötelezettségének meg kell, hogy feleljen, hiszen már egyetértettünk, és ennek nyoma van különböző politikai dokumentumokban, az elnökség tovább fog dolgozni ezen. Azt hiszem, hogy részben már válaszoltam arra a kérdésre is, hogy milyen intézkedéseket tervezünk. Párbeszéd harmadik országokkal, az EU déli határán kívüli országokkal, és a svéd elnökség egyértelműen össze akarja kapcsolni a migrációs politikát a fejlesztési politikával, a fejlesztési segélyekkel. Malmőben, ahonnan én származom, a migrációs politikát és a fejlesztési politikát már most is együtt kezeljük és lesz egy ilyen konferencia, ennek ez lesz a tárgya, remélem, hogy ezen a konferencián hasznos eredmények születnek majd. Nagyon tömör, gyors válaszokat hallottunk a miniszter úrtól, és reagált valamennyi felvetett kérdésre. Szeretnék ismét emlékeztetni arra, hogy mennyire fontos, hogy kézben tartsuk az időt, a rendelkezésre állót, másfél, maximum kettő percet kap mindenki, hiszen 20 képviselő jelezte készfeltartással, hogy szeretne szólni. Ismét emlékeztetem önöket arra, hogy mennyire fontos az, hogy mindenki tömören és röviden beszéljen. Karacabírt asszony az első ebben a körben. Köszönöm, elnök úr. Először is azt mondanám, hogy nagyon elégedett vagyok, és nagyon örülök annak, hogy Billström úr, a miniszter úr ilyen jól megőrizte az egyensúlyt a beszédében a különböző szempontok között, a illegális, legális bevándorlás között, és szeretném megköszönni, hogy eljött, és itt van. Egy példát szeretnék említeni arra, hogy a munkavállalás célú bevándorlás kapcsán is Érországban milyen megoldást alkalmaztunk üdvözöltük azt is, hogy létrehozzunk egy menekültügyi támogató hivatalt. És nagyon hálás lennék, hogyha ezzel kapcsolatban egy kicsit részletesebben hallanánk öntől arról, hogy hol tartanak a megbeszélések a tanácsban, és eh, a svéd elnökség mennyiben ad prioritást ennek a kérdésnek. Az Európai Néppárti frakció nevében itt a Libeszek Bizottságban azt is szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy a vízum liberalizáció kérdését is megemlítette a nyugat-balkáni országok kapcsán. Nagyon örülök, hogy felvázolt erre egy menetrendet is. És eh, szeretnénk, hogyha még az év vége előtt megszületnének a jogszabályok. Remélem, hogy a parlament munkáját nem fogja késleltetni a bürokrácia, hiszen itt több százezer ember van börtönben, vagy őrizetben, és remélem, hogy hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy az év előtt ki tudjuk alakítani a közös álláspontot. Köszönöm. Szipa asszony. Köszönöm, elnök úr. Mit tesz az EU? Nagyon gyakran felteszik nekünk ezt a kérdést, és azt hiszem, hogy nagyon sok területen konkretizálni kell ezt a kérdést. Konkrétan meg kell kérdezni, hogy mit tesznek a tagállami kormányok, mit tesznek a tagállami belügyminiszterek. A tanács közös álláspontja, amelyet Bírszor miniszter is említett, Nos, ez sajnos nem mindig garantálja azt, hogy azok, akik döntenek a közös álláspontról, hogy azt azután a saját országaikban ezt az álláspontot következetesen végre is hajtják. Ezt a tapasztalatot, ez a tapasztalat született sok tagállamban, csak lassan hajtják végre ezeket a határozatokat, és amikor Berlusconi miniszterelnök bejelenti, hogy például hátráltatták a visszatérítést Líbiában. Most azt hiszem, ez tulajdonképpen beismerte azt, hogy ha ilyen megállapításokat tesz, akkor nem tartja be azt mi magatartási szabályainkat. Milyen lehetőségeink vannak nekünk itt az EU-ban, hogy egyáltalán bizonyos jogi eljárásokat elindítsunk, vagy betartassunk? Az illegális bevándorlás kapcsán egy teljesen más kérdést kell feltennünk. Mennyire bizakodó a svéd elnökség a tekintetben, hogy itt kötelező kvótákat, kontingenseket lehessen meghatározni a biztosítása érdekében, hogy azok az emberek, akiknek el kell menekülni az országukból, az Európai Uniók tagállamai között igazságos megoszlásban kerülnek az egyes országokba, úgyhogy nem minden teher a déleurópai országokra Eh, terhelődjön. Tehát igazságosan kell elosztani ezt a terhet eh, a többi tagállamra is, és ez eh, nem szükségtelen teher, hiszen ha megnézzük az ilyen menekültek számát, akkor azt látjuk, hogy az igazságos elosztások azt jelenteni, hogy ez egyáltalán semmilyen terhet nem jelentene igazából a tagállamok számára. Meg vagyok győződve arról, hogy egy ilyen igazságos elosztással eh, legalábbis egy alapkövét letesszük az illegális bevándorlás elleni küzdelemnek. És ez nem csak azért fontos, mert az illegális eh, bevándorlók élethelyzete tarthatatlan, hanem azért is, mert az illegális bevándorlás, hogyha ez nagy mértékű, csökkenti a lakosság azon készségét, hogy hozzájáruljanak eh, ahhoz a legális bevándorláshoz, amire pedig rá vagyunk utalva. Michel biztos úr. Teljesen világosan különbséget kell tennünk a bevándorlási problematika és a menekültügy kérdései között. Nem lehet eh, az egyik koncepciót eh, a másik árára kiátszani. A miniszter előadásában azonban volt egy olyan felvetés, ami nyugtalanít engem. Hiányolok egy komponenst. Miniszter úr, önnek úgy tűnik nagyon fontos az, hogy az egyes tagállamok munkaerő szükségleteinek meg lehessen felelni. Ezt igazából nem nagyon értem, de nem hallottunk egy szót sem az agyelszívása brain drain veszélyéről. Ugye a fejlődő országok, ahonnan a migránsok jönnek, már régóta szembesülnek az agyelszívás problémájával. Nem hallottam erről semmit az előadásban, és ez nagyon aggaszt engem ugyanis itt csak olyan politikákat akarunk támogatni, amelyeknek az a célja, hogy elvándoroljanak azok az értelmiségiek, akikre azokban az országban nagyon nagy szükség lenne, mérnökök, orvosok, ugye Afrikában az ápolók, ezekre a, az emberekre nagyon nagy szükség lenne ott, de elvándorolnak és át jönnek Európára, erre Európába. Erre a szempontra szeretném felhívni a figyelmet, hogyha fontosak számunkra az európai értékek, akkor ezt a szempontot valahol azért be kell vinnünk a megfontolásainkba, és én úgy érzem, hogy néha túl pragmatikusak és materialisták vagyunk a megközelítésünkben. Az európai országok talán a munkaerő szükségletüket másképpen is ki tudnák elégíteni, nem csak olyan stratégiával, ami a fejlődő országok számára legfontosabb értelmiséget csábítják el. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy már sok mindenre választ adott a miniszter úr, de mm, több kérdésre még nem adott választ. Ciprus különösen érintett az illegális migráció által, és Ciprus szabad területén egyre több bevándorló és menedékkérő van jelen hogyha Ciprust úgy tekintjük, hogy egy híd a harmadik világ és az Európai Unió között, akkor nyilvánvaló, hogy a mi problémáink hatalmasak, és nárasan tragikusak, és ez még súlyosabb a helyzet a megszállt területeken. 1974 óta ugyanis egy megszálló hatalom van jelen a sziget északi részén, és Ciprus ezt a megszállt területet nem tartja kontroll alatt. Ez pedig hát Ciprus ugye, az Európai Unió tagja, és mégis ott van egy ellenőrizetlen terület. Illegális migránsok tömege érkezik oda, és Észak-Ciprusra, és e, semmilyen módon nem tudjuk ezt ellenőrizni, nem tudunk ez ellen e, semmit tenni Ciprus megszállt e, területe ellen. Ott hatalmas fekete gazdaság épült ki, és ezért mindenképpen kell tennünk valamit, politikai akaratra van szükség. Törökország, a megszálló hatalom együtt kell, hogy működjön Ciprussal ezen a területen, de ez nem történik meg, mert Ciprus nem írta alá azt a jegyzőkönyvet, amelyben ezt az együ, amelyben elismerné Ciprusi köztársaságot. Ezért a kérdésem nagyon egyértelműen a következő. Törökország eh, nem lehet, hogy eh, tovább is így viselkedjen, megoldást kell találni a ciprusi problémára. Eh, mit tesz majd Baróra, amikor ellátogat Törökországban? Próbál ott valami, próbálja nyomás, próbál vagy nyomást gyakorolni Törökországnak? Azt hiszem, hogy Törökország esetében mi, erre mindenképpen szükség lenne, hiszen el kell, hogy ismerje Törökország az európai értékeket és a nemzetközi kötelezettségeinek. Meg kell, hogy feleljen, azaz hivatalosan Törökországnak el kell ismernie a ciprusi köztársaságot, mert csak így tudnánk preventíven fellépni, és így tudnánk megakadályozni az illegális bevándorlást. Remélem, hogy célzottan, célirányosan és röviden fog válaszolni. Hedasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Bőström miniszter úrnak ezt a nagyon érdekes előadást, és sok sikert kívánok az elnökségnek, a svéd elnökségnek. Remélem, hogy ezeket a kérdéseket még számos alkalommal megvitathatjuk önök a nyári szünet előtt a gyermekjogokról beszéltünk itt a szakbizottságban, és hogyha a Lisszaboni szerződés valóban érvényt belép, akkor ez a kérdés még nagyobb méltóságot kaphat a gyermek menekültekről szeretnék kérdezni, akik egyedül érkeznek Európába. Ez egy nagyon súlyos probléma, és szeretném tudni, hogy az elnökségnek erről mi a véleménye, és hogyan próbálnak ezzel a jövőben megküzdeni. Azt hiszem ezen túl nagyon érdekes a visszatérítési rendszer kérdése. Azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, amelyel az elnökség alatt mi magunk is foglalkozni kívánunk, és remélhetőleg közös munkát is tudunk végezni ezen a területen. Elnök, köszönöm szépen, Szerek Jáni asszony parancsoljon. Grazie per la relazione che ci ha fornito oggi il ministro. Io farò una... Köszönöm szépen a miniszter úrnak ezt a beszámolót. Tegnap az olasz miniszterelnök azt mondta, hogy az Európai Tanács munkáját meg fogja vétózni, hogyha a szóvivő az olaszországi menedékkérők, Olaszországba érkező menedékkérőket újra emlegetik. Szeretném tudni, hogy a svéd elnökségnek mi a véleménye erről, főként azok után, hogy Baró úr foglalkozott a Líbiába érkezőkkel, Líbiából érkezőkkel. Szeretném tudni, hogy milyen nemzetközi jogot lehet itt alkalmazni, és mit, milyen jogot sértettek meg. Köszönöm, mondja az elnök, Blinkeviciut asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a miniszternek a svéd elnökség prioritásai bevezetéséért, és szeretnék néhány kérdést feltenni. Az Európai Unió 130 legnagyobb városa arra bíztatta az európai intézményeket, hogy nagyobb hatásköröket biztosítsanak a helyi hatóságok számára a bevándorlási kérdések megoldásában, ugyanis a helyi hatóságok képviselői felfedezték és megerősítették, hogy a legális bevándorlás pozitív is lehet egyes problémák megoldásában. A bevándorlás kihatásait a legjobban a nagyvárosok szenvedik el és érzékelik, ezért tehát a városi, nagyvárosi önkormányzatok képviselői szóltak ezekről a bevándorlási problémákról. Azt hiszem, hogy ez egy talán megfelelő válasz lehetne a stokholmi programra, és prioritásos kérdés is lehetne a programban. Tudom, hogy az EU tagállamokban nagyon eltérőek a vélemények azzal kapcsolatban, hogy a helyi hatóságok több hatáskört kapjanak a bevándorlási kérdésekben. Szeretném hallani az ön véleményét erről. A másik kérdésem pedig a munkaügyi bevándorlásra vonatkozik. Megint csak miután a munkaerőpiaci helyzetet értékeltük az Európai Unióban, látjuk, hogy a munkanélküliség növekszik, és akár egy-két évre is várni kell, amíg javul a helyzet. Teljesen egyetértek azzal a véleményével, hogy a nemzetállamoknak kell megoldaniuk a befogadási kérdéseiket, mégpedig rugalmasan értékelve a munkaerőpiaci lehetőségeiket. És ahogyan egyik kollégánk is említette, az afrikai államokból pedig jelentős agyelszívás valósul meg. De más helyzet is kialakulhat, ugyanis a munkaadók harmadik országokból származó munkavállalókat nagyon olcsón alkalmaznak, tehát ez egy kétirányú dolog. Még egyszer szeretném megköszönni, hogy nagyon konkrét válaszokat adott. Úgy látom, hogy ön egy nagyon nyitott és nagyon pontos, pontosan fogalmazó ember. Köszönöm, mondja az elnök Diaz úr. Igen, elnök úr, köszönöm szépen távirati stílusban bevándorlási kérdésekben nagyon sok tapasztalatunk van itt a szakbizottságban, pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy menny- melyek a menekült ügy egyes elemei. Ezekkel a koncepciókkal teljesen tisztában vagyunk. Néhány aggályt azonban megfogalmaznék. Az első aggályom a hágai program azt mondja, hogy 2010-ig kell megoldani ezt a szakpolitikát. Ön pedig most 2012-t említett. Szeretném tudni, hogy miért 2012, és nagyon remélem, hogy kijavít a következőkben. Eljárási és közös módszertani probléma ez, vagy pedig szolidaritási tehermegosztási probléma, ugyanis szolidaritási kérdésben nincsen megállapodás a tanácsban. Aztán a következő aggályom. 628 millió eurót kapott a menekültügyi alap, ez a legalacsonyabb összegű pénzalap Európában, és a menedékesek alapjából akarjuk fizetni a menekültügyi támogatóhivatalt is? Tehát a befogadásról szól ez, nem csupán a menekültek, hanem a lakóhelyüket elhagyni kényszerülők befogadását, és ebből az alapból kellene finanszíroznunk. Költségvetési módosításokon keresztül szeretnénk ennek kiavítását kérni, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a két dolgot külön kell választani, a menekültügyi alapból nem szabad finanszírozni a támogató hivatalt. Köszönöm, mondja az elnök Bond úr. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Nagyon nyugtalan érzéssel fogom elhagyni ezt az ülést, el is mondom, hogy miért. Európában nagyon sok pénzt adtunk arra, hogy a múltbeli migráció ellen lépjünk fel, illetve befogadó állomásokat létesítsünk, és elmondhatom azt, hogy a bevándorlás egy esély, ezt láttuk ebben, és a munkaerőpiaci problémákat próbáltuk ezzel megoldani. De itt Brüsszelt, ha nézzük, 500 méterre ettől. Vannak eh, teljesen gettószerű eh, lakhelyek. Nézzük meg eh, Londont, vagy Birmingham, vagy a több nagy várost, ahol, amelyet nagyon érint a bevándorlás. Látom, hogy vannak bizonyos jelzések. Európában vannak, aki azt mondja, hogy nyissuk meg teljesen a határokat. Most 50 millió munkavállalás miatt Európába érkező bevándorlás esetében teljesen abszurd azt gondolni, hogy ez a foglalkoztatás vagy a munkaerő piaci erőfeszítések keretébe belefér. Hát lássuk be, hogy milyen nagy a munkanélküliség Hollandiában, és már borzasztóan nehéz munkához jutni, és akkor most itt ülünk, és azt mondják nekünk, hogy itt a munkaerő piac érdekében történik a legális bevándorlás. Hozzá kell tenni ez azt is, hogy itt eh, párhuzamosan egymás mellett létező zárt közösségek, társadalmak léteznek. Nézzen csak körül Brüsszelben, itt is ez a helyzet, és eh, nagyon sok eh, területen az iszlám már a bástyáit kiépítette, hogyha mm, tovább viszik ezt a programot, akkor ez a helyzet tovább fog így romlani Tud, tisztában van azzal, azzal, hogy milyen hatalmas problémákkal küzdenek a nagyvárosok, Párizs, vagy Rotterdam, vagy más is emlékeznek? Tudja ön, hogy milyen borzasztó problémák vannak ezekben a nagyvárosokban? És ez ebből következik az a kérdés, hogy készül-e valamilyen politika, hogyha most 50 millió eh, új munkavállaló bevándorló, migráns bevándorló érkezik, akkor eh, azt hiszem, hogy eh, készen állnak arra, van egy politika arra, hogy mi történjen majd ezzel az 50 millió emberrel, aki ide akar jönni dolgozni. Köszönöm szépen, Angelilli asszony. Grazie Presidente, ringrazio il Ministro per... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a miniszternek a program bevezetését. És talán már elhangzott dolgokat fogok elismételni, de ezért elmondanám a következőket. Egy közös újra beilleszkedésre vonatkozó programról szólt a menekültek számára. Biztos vagyok abban, hogy gyorsan kell eljárni ezen a területen, ugyanis Európa itt nagy lemaradásokat szenvedett el. Több koordinációra van szükség a tagállamok között, nem csupán a menedékesek kérdésében, hanem a bevándorlás kérdésében általánosságban nagyobb szolidaritásra van szükség illetve a felelősségek nagyobb megosztására. Enélkül ugyanis nagyon nehéz konkrét válaszokat adni. Mindenek előtt Nézzük meg, hogy hányan keresnek menedéket Európában, elképesztő számokról beszélünk. A felelősségeket nem szabad csupán azokra az országokra hárítani, amelyek határközelben vannak. Ön említette Olaszországot, Máltát, Spanyolországot, Görögországot. Nem szabad magukra hagyni ezeket az országokat. Nem is lehetséges, hogy az országok között ezeket a helyzeteket úgy próbáljuk megoldani, hogy mondjuk Olaszországnak vitába kell keverednie Máltával, Görögországgal vagy egyéb országokkal. Ez egy mindennapi probléma, ugyanis minden nap érkeznek hajók bevándorlókkal. Sokan beszéltek már erről és mindenek előtt a befogadás kötelességét nem szabad csupán a határmenti országokra bízni. Kötelező jellegről szólt valaki arról, hogy kötelezően meg kell osztani a terheket. És ezzel szeretném lezárni. Az elmúlt napokban nagyon sok intézménytől hallottam, hogy negatív megjegyzéseket fűzött hazám Olaszország, illetve Málta fellépéseivel kapcsolatban. De ezek az intézmények nem bírálták az összes többi országot, amelyek talán Európa északi részén vannak, és ha mi azt mondjuk, hogy nem akarunk több menedékkérőt, akkor ránk újjal mutogatnak azt hiszem, hogy ez a hozzáállás emberi életekről beszélve elfogadhatatlan. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a miniszter úrnak! Ma délelőtt ASK miniszterasszonyhoz intéztem kérdéseket ciprusi képviselő kollégámmal együtt, de nem kaptam választ, remélem, hogy ön válaszol majd. Nagyon sokat hallottunk arról, hogy az Európai Uniótól azt kérik, hogy szabályokat határozzon meg, de úgy néz ki, hogy a már létező jogszabályok esetében jól lehet, nagyon kevés ilyen jogszabály van, még azok sem valósulnak meg. Főként az interneten egy olasz újságban borzalmas fotók jelentek meg, amelyek szomáli letartóztatakat mutatnak a Gandófai bördönben. Szomáli polgárok ezek, akiket azért tartóztattak le a líbiai katonák, csupán azért, mert a Líbiából Lampedusába vezető úton feltartóztatták őket. és készen álltak arra, hogy elhagyják az országot. Ez a 60 ember 5 négyzetméteres cellákban él már egy éve, és várja, hogy döntés szülessen az ügyükben. Az egyik szomáli menekültnek lehetősége volt arra, hogy, sajtótermék, eh, hogy eh, a sajtó képviselőivel beszéljen, és eh, az olasz hatóságoktól tervez politikai menedékjogot kérni, de elutasították. Nemrég azt hallottuk öntől, hogy a líbiai befogadó központokban az ENSZ képviselői is jelen vannak menekültügyi képviselői, és lehetőségük van arra, hogy ellátogassanak, meglátogassák ezeket az embereket, és segítsenek rajtuk. Ma délután lehetőségem nyílt arra, hogy egy ENSZ képviselővel beszéljek, és beszámolt arról, hogy valóban rettenetes a helyzet. Szeretném tudni, hogy megfelelnek-e a menekültügyi eljárásaink a nemzetközi egyezményeknek, a nemzetközi szabályoknak, és az utolsó kérdésem pedig, tudjuk, hogy mi történik ezekben a menekült táborokban, Líbiában. El kell menni Líbiába, saját szemünkkel megnézni, és hivatalosan feltárni, hogy mi történik ott. Ászkasszonytól Aszkasszonynak kérdést tettem fel ezzel kapcsolatban. Kíváncsi vagyok arra, hogy mi a svéd álláspont Berlusconi nyilatkozataival kapcsolatban, amely alapján mindenki maradjon csöndben. Sajnálatos módon ez így van. Berlusconi szerint az Európai Uniónak csöndbe kell maradni ez esetben. Elnök, kérem még egyszer az összes képviselőt, hogy a felszólalás idejét tartsa be. Thank you. Mr. Bostrom, you have been talking about... Köszönöm szépen, miniszter úr. Arról beszélt, hogy a közös menekültügyi eljárást kell biztosítani Európa, az Európai Unióban. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy nem a legalacsonyabb sztenderdek alapján fogjuk ezt meghozni, hiszen ilyen sztenderdek léteznek az Európai Unióban. Kérdésem, hogy hogyan reagálna akkor, hogyha a tagállamok a Genfi Egyezménynek nem feleltnek meg, ahogy sok példát is hallhattunk erre, vagy például semmilyen tisztességes eljárást nem biztosítanak a menedékkérőknek, és reagálnának-e akkor, még akkor is, hogyha az illet, kettő tagállam nem örülne annak, hogyha beleavatkoznának az ügyeikbe. A stokholmi programban nagyon sok rendelkezés szerepel arra vonatkozóan, hogy az adatgyűjtést hogyan kell megvalósítani, például a migránsok esetében, új lenyomatgyűjtés és a többi. Az adatvédelmi jogokat hogyan tudják biztosítani a migránsok számára, akik nem Európai Uniós állampolgárok ugyan, de mégiscsak emberi lények, tehát őket is megilleti az adatvédelem joga. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, nem Astella úr. Eh, io credo, signor Presidente, che un atto di... Elnök úr, úgy hiszem, hogy a svéd képviselő nagyon bátor volt, amikor elismerte, hogy Európában nincsen szolidaritás a nehézségekkel szemben, amelyeket egyes tagállamok szenvednek el bevándorlás kérdésében. Úgy tűnik, hogy ez a vélemény nem volt annyira egyértelmű korábban itt Európán belül. belső kérdésekben vesztek el ezek a vélemények. Az Olaszországban, Máltában elszenvedett tragédia muszáj, hogy érintse Európa többi részét is. Nagyszerű beszédeket hallottunk eddig ez ügyben, üres szólamokat, nagy nyilatkozatokat, szolidaritással kapcsolatban, hogy kit kell befogadni, kit nem, de mégiscsak szemet hunytunk ezek fölött a problémák fölött. Az olasz kormány pedig az elutasítás mellett döntött, ez is egy lehetőség, ez is egy olyan elképzelés, amely vitatható, de nem lehet ezen országok drámája felett egyszerűen szemet hunyni. Mi lenne a javaslatom? hogy nagyon rövid határidőket kell szabni. Legyen egy kezdeményezés azokkal az országokkal, amelyek elszenvedik a legnagyobb bevándorló hullámokat, és hogy egyfajta magatartás formát, közös magatartás formát, magatartás kódexet dolgozzunk ki. Ezt Európa határozza meg. Ha ezt nem tesszük meg, akkor minden egyes ország elszenvedi saját drámáját, főként pedig az egyes egyének szenvedik ezt el. Köszönöm, mondja az elnök, tartsák be a felszólalási időt, Bronx úr. Kétség nem fér ahhoz, hogy nagyon sok menedékes és menekült valóban elszökik az országból, nem vagyok benne biztos, hogy mindenki, de amikor már az első biztonságos országba bejutnak, addigra már nem menedékesek, hanem gazdasági bevándorlók. Beszéltünk már a gazdasági bevándorlásról, és véleményem szerint ezt úgy kell tekintenünk, mint a az emberkereskedelem egy formáját. Itt az emberkereskedő az nem egy azonosítható csoport, hanem maga a globalizáció a gazdasági bevándorlók, illetve a befogadó közösségek a globalizáció áldozatai, és őket nem emberi lényként, hanem termelési tényezőként kezelik. Végezetül pedig Ulmar képviselő. Mikrofont kérnénk, mikrofont. Okay. Sorry, excuse please. Elnézést kérek. Elnök úr, miniszter úr, egy kérdésem van. Az alapján, hogy tett egy mellékes megjegyzés, nevezetesen, hogy a SZIS-2 még mindig nem működőképes. Szeretném tudni, hogy ez még miért nem operatív, holott már hosszú volt a késlekedés és mi a szándéka a tanácselnökségnek annak érdekében, hogy működésbe hozzuk, és meddigre tervezik, hogy miután ugye komoly késedelmek következtek be, mikorra tervezik ezen cél megvalósítását? Köszönöm szépen mindenkinek, most pedig miniszter úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A lehető, minden tőlem lehetőt megteszek annak érdekében, hogy választ adhassak. Koráca Vild asszonynal kezdeném. Köszönöm a gratulációt, és törekszünk arra, hogy hatékony munkát végezzünk. Ami pedig a tanács álláspontját illeti, az informális miniszteri tanácskozáson júliusban egyértelművé vált, hogy az összes tagállam támogatta ezen támogató hivatal létrehozását, tehát ami a tanácsot illeti, egyértelmű az álláspont legalábbis jelenleg. Ez pedig jó alapot szolgáltat a jövendőbeli vitához a parlamenttel. A további fontos kérdés az elnökség számára az, hogy például olyan országok, amelyek az ellenőrző feladatokat eddig nem végezték el. Fontos, hogy ezt megtegyék annak érdekében, hogy a vízum liberalizációt megvalósítsuk. Keller képviselő említette azt a kérdést, hogy vajon meg tudunk-e valósítani egyáltalán egy közös menekültügyi politikát, rendszert de szeretnék rámutatni arra, hogy a bizottság kézbe vette ezen ügy irányítását, és amit fontosnak tartok ezzel kapcsolatban, hogy hangsúlyoztuk, hogy a bizottság bizonyos értelemben hat, illetékes ebben a tekintetben gyakorlati együttműködésre kell a hangsúlyt helyezzük, ezen az alapon kell bármilyen fajta szisztematikus megközelítéssel viszonyulnunk ezen politikához a bizottsági a kezdeményezés, ő nekik kell eldönteniük azt, hogy hatályunk kívül helyezzék-e, vagy folytassák ezt a politikát, és ehhez igazodnak a tagállamok. Szeretnék egyértelműen fogalmazni abban a tekintetben is, hogy nem hiszek a tagállami kvótákban a menedék jogért folyamodókra tekintettel. Ezt nem hiszem, hogy lehetséges volna bevezetni. Nem hiszem, hogy a szolidaritás és a tehermegosztás ezáltal megvalósítható. De persze vannak egyéni kísérleti projektek, ha például Máltára tekintük. Ezt pedig érdemes lesz nyomon követni, és megnézni, hogy milyen eredményeket szolgáltat. Ezt azonban az önkéntesség alapjára kell helyeznünk, nem pedig nem kényszeríthetünk senkit sajnálom, hogy Michel úr elment már, de fontos az által feltett kérdés. Fontos, hogy aktív legyen az agyelszívás kérdésében is a párbeszédünk. És ez egy lényeges kérdés, amikor a ö, munkavállaló migrációról beszélünk. Rámutattunk a migráció, illetve a fejlesztési politikák közti kapcsolat európai, illetve nemzeti szinten ezt úgy használjuk fel, hogy kompenzáljuk azon problémákat, amelyek felmerülhetnek például az egészségügy, illetve egyéb területeken. Ugyanakkor fennáll egy veszély is, hogy egy kicsit, hogy úgy mondjam, gyarmatosító megközelítést alkalmazunk, ha azt mondjuk, hogy például Tanzániában az ott képzésben részesülő orvosok, illetve ápolók ott kell, hogy maradjanak, és nem távozhatnak az országból, hogy javítsanak a helyzetükön. Azt hiszem, hogy az ilyenfajta érvelésnek hátat kell fordítanunk. Nem ignorálhatjuk azt sem, hogy a pénzküldemények mennyire jelentősek, amelyeket ugye a migránsok hazájukba küldenek, és ezek a fejlődő országok helyzetének javításához járulnak hozzá. A migránsok, illetve a migráció előfeltétele lehet annak, hogy bizonyos országok a fejlesztési politikákból nagyobb szerepet kapjanak. A jelenlegi válság nem jelenti azt, hogy a demográfiai válság eltűnik, mert ez a demográfiai válság valószínűleg tovább kísér bennünket. Az elnökségnek éppen ezért ezt komolyan kell vennünk. Panopoulos úr megemlítette a ciprusiak helyzetét, az elnökség tisztában van ezzel, de nem hiszem, hogy itt és most kielégítő megoldást tudunk erre találni. Folytatjuk Törökországgal a párbeszédet, mert úgy gondolom, hogy így érhetünk el haladást ezen a területen. Hert asszony a gyermekek jogaira mutatott rá. A tanács ülésén igen, említette a menekülteket, akik kíséret nélkül érkező gyermekek. Szeptember 21-én a tanács ülésén erre is kitérünk majd. A kezdeményezés Spanyolországból származik, és remélem, hogy ezáltal némi iránymutatást tudunk kidolgozni arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió hogyan járjon el a gyermek menekültek esetében. És erre is kitérünk a Stockholmi programban. A képviselőasszony névtábláját nem látom, sajnos Szarakiáni képviselő. Nem hiszem, hogy igazából részletekbe kell menjek azzal kapcsolatban, hogy Berlusconi úr mit mondott, de az elnökség álláspontja az, hogy a, meg kell nézni azt, hogy az irányelvek megvalósítása hogyan zajlik. Blinkjevicsi asszony valóban a helyi és regionális hatóságok bevonása, illetve az önkéntes csoportok bevonása fontos. Az elnökség erre bizakodóan tekint, Említette a munkavállalók bevándorlását, ez pedig egy holisztikus megközelítés szerves részét képezi. Persze az egyéni aspektusokra is ki kell térnünk, és meg kell néznünk, hogy azon munkavállalók, azon munkáltatók, akik munkavállalók, akik külföldieket, bevándorlókat kívánnak alkalmazni, számukra is biztosítsák a megfelelő garanciákat, a szociális juttatásokat. Ezt a svédelnökség támogatja. Diaz de Mera úr a hágai program, illetve a késésekre tért ki. Ez pedig a decemberi migrációs csomag elfogadásával hozható összefüggésbe. Az állam és kormányfők úgy döntöttek, hogy 2010 helyett 2012-re terjesztik ki ezt a határidőt, ez nem most történt a stokholmi program kontextusában. A menekültügyi alappal kapcsolatban a mögötte meghúzódó elképzelés az, hogy ez a pénz, ez az összeg a menekültügyi támogató hivatal rendelkezésére álló összeg azért áll majd rendelkezésre, hogy a mm, menekültek befogadását szolgálja. Bont úr a munkavállalók bevándorlásáról szólt. Természetesen egy olyan unióban élünk, ahol létezik a véleménynyilvánítás szabadsága, de úgy gondolom, hogy Svédország jelen pillanatban hátrányos helyzetben van, szükségünk van munkaerőre. Meghoztunk különböző intézkedéseket, 15 ezer személy érkezik az Európai Unión kívül, kívüli országokból, és ez a mi országunk számára nem jelentett különösebb problémát. Azt hiszem, hogy szükségünk van egy olyan helyzetre, egy olyan rendszerre, amely az igények alapján alakul, és figyelembe kell vegyük a demográfiai szükségleteket is. Fontos, hogy az ilyen rendszerek a nemzeti igényekre épüljenek, és ezek alapján alakuljanak. Tudjuk, hogy ez milyen problémákkal kapcsolódik össze a városokban, a településeken, de ez nem feltétlenül a munka hiányával kapcsolatos. Talán még röviden megemlíthetném amit Alfán asszony megjegyzett, valóban fontos, hogy egyértelmű szabályokkal rendelkezzünk a menekült ügyi irányelv esetében, és hogy ilyen egyértelmű szabályozásunk legyen, ehhez szükséges az, hogy azon tagállamok, amelyek azon országok, amelyek származási országok készek kell, kész kell, hogy legyenek arra, hogy befogadják a bevándorlókat, hogy visszafogadják őket. Meg kell néznünk például, hogy Líbia és hasonló országok fontos, hogy Líbia lehető, Líbia képes legyen arra, hogy együttműködjön velünk ezen kérdésben. Végezetül pedig azt hiszem, hogy a legtöbb kérdésre kitértem, de Holmájer asszony nem a SZIS-2, hanem a VISZ-2. A SZIS-2 nem az én hatáskörömbe tartozik, hanem ez Beatrice tárcájához tartozik. Köszönöm szépen, miniszter úr! Köszönöm szépen, hogy minden egyes kérdést figyelembe vett, és hogy a képviselők is feltették kérdéseiket. Köszönöm az erőfeszítést, hogy átfogó áttekintést adott a különböző pontokról. Örömmel nézünk a további együttműködés elébe a svéd elnökséggel, és minden jót, sok sikert kívánunk önnek.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 Dear colleagues, I'm sure you... Tisztelt kollégák, biztos vagyok abban, hogy egyetértenek velem. Elég kevés időnk van, úgyhogy sietnünk kell. Úgyhogy térjünk át a következő napi rendi pontra, amely a Eurojust elnökével való eszmecserére vonatkozik. Ez eh, López de Mota úr, igen, Buzutil, parancsoljon. Elnök úr, ha jól értettem ma délelőtt, akkor megállapodtunk abban, hogy eh, a svéd elnökség eh, ismertetése után foglalkozunk majd a költségvetési jelentéssel a napirendünknek megfelelően, akkor ez most megváltozott? Kérném pontosítsa, elnök úr. Eh, ha jól emlékszem, én magam javasoltam azt, hogy, hogy, hogy halasszuk el ezt a napirendi pontot, pont Damota úr ismertetése utánra, tehát a Eurojust utáni pont, a Eurojust pont megvitatása utánra, hogy minden képviselő itt legyen, és a javaslataikat előterjesszék, illetve véleményüket ismertessék az általam előkészített véleményhez, úgyhogy így járunk el. Tehát először Damota úr ismertetését hallgatjuk meg, ha egyetért ezzel, mert azt hiszem, hogy legalább fél órát még tudunk szánni erre a fontos pontra. López de Mota úr ismertetését meghallgatjuk, mert eh, a Eurojust egy növekvő fontosságú, egyre nagyobb fontosságú intézmény, éppen ezért a tevékenységét eh, nyomon követjük, és a Eurojust éves jelentés eh, ismertetése pedig ugye jó néhány éve már hagyomány, és éppen ezért a hetedik éves jelentést fogjuk meghallgatni, amelyet elnök, az elnök úr, López Lamota úr fog ismertetni most. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt alelnökök, tisztelt képviselők! Ismételten egy nagy öröm és megtiszteltetés számomra az, hogy eljöhettem ide önökhöz, erre az ülésre, és hogy ismertethetem a Eurojust tevékenységéről készült jelentést az európai polgárok képviselői előtt és a LIBE szakbizottság ugyan a megválasztott képviselői előtt. A Eurojust részéről szeretnék önnek is gratulálni, elnök úr, López Aguilar úr, akit ugye a szakbizottság elnökévé választottak. José Luis López de Mota nevem, és a Eurojust nemzeti képviselője vagyok Portugáliából, és a Eurojust elnökévé 2007. novemberében választottak meg. Ebben a minőségemben vagyok itt most önök előtt, hogy ismertessem önökkel az éves jelentést. Ez a hetedik éves jelentés a Eurojust tevékenységéről. Azt hiszem, hogy mindannyian megkapták az éves jelentést a saját nemzeti nyelvükön. Nem fogom részletesen ismertetni önökkel ezt a jelentést, hiszen mindannyian elolvashatják, és utána nézhetnek a részleteknek. De Szeretnék egy rövid áttekintést adni önöknek a Eurojust operatív tevékenységéről a 2008-as évre vonatkozóan, illetve a 2009-es évre vonatkozóan. A Eurojust külkapcsolatairól is szeretnék beszélni, ez egy nagyon fontos pont, és Eurojust jövőjéről is szólnék az új Eurojust határozat értelmében, amelyet 2009. június 4-én hagytak jóvá. Ez az új határozat az Eurojustot hatékonyabbá teszi, és röviden majd erre vissza is térek előadásom során. Kérem engedjék meg, hogy megismételjem a három fő célkitűzésünket. Először is az Európai Unió első olyan testülete vagyunk, amely igazságügyi hatáskörre rendelkezik a büntető ügyekben. 2002-ben jött létre, miután két évig Brüsszelben működtünk idegvenes jelleggel. Javítottuk a nemzeti illetékes hatóságok közti együttműködést, és másodszorban a Eurojust létezésének egyik célja az az, hogy a nemzeti hatóságok közti koordinációt javítsuk, amikor határon átnyúló ügyekkel kell foglalkoznunk, olyan ügyekkel, amelyek két vagy annál több tagállamra terjednek ki és a legutolsó célunk a nemzeti hatóságok támogatása. Az átfogó általános célunk a tagállamok közti együttműködés javítása és a hatékonyság fokozása a nyomozás tekintetében, amikor határon átnyúló bűncselekményekről, illetve szervezetbűnözésről van szó, például nemzetközi terrorizmusról, emberkereskedelemről, kábítószerkereskedelemről, csalás, pénzmosással kapcsolatos ügyekről annak érdekében, hogy a bűnözőket gyorsabban a bíróság elé lehessen állítani. Nem vagyunk egy nyomozati testület, nem folytatunk eljárást, hanem egy igazságügyi együttműködő szerv vagyunk. A célunk az az, hogy megkönnyítsük a hatóságok munkáját, akik a tulajdonképpeni ügyekkel foglalkoznak. Ami az operatív tevékenységeinket illeti 2008-2009-re nézve, szeretnék néhány pontot kiemelni. Ha megnézik az éves jelentésünket, akkor láthatják, hogy 2002 óta javult az operatív munkánk a kábítószer kereskedelem, illetve a tulajdon ellen elkövetett bűncselekmények száma beleértve a csalást, ez a leg, az ügyek oroszlán részét teszi ki. jó néhány ügy, amely az, az Eurojust elé kerül, ugye ezen ügyek száma növekedett, 1293 olyan ügyjel foglalkoztunk, amelyet az Eurocsaszt elé terjesztettek a tagállamok, ezek pedig egy 10%-os növekedést jelentenek a 2007-es évhez képest. Ez a szám nem csak a Eurojust növekvő sikerére utal. Tisztában vagyunk azzal is, hogy még mindig nagyon alapvető szinten folyik a munkánk, alapvetően azt tesszük, hogy a kölcsönös jogség iránti kérelmeket könnyítjük meg. Tudjuk, hogy nagyon sok munka áll még előttünk, annak érdekében, hogy eleget tegyünk a eurojustice összes feladatának, ahogyan azok szerepelnek a Eurojustot létrehozó határozatban, a 2002-es határozatban. A határokon átnyúló mm, bűnözéssel szembeni fellépés, koordinált fellépést igényel, ezt mindenki tudja, ebben egyetérthetünk, de ez a legnehezebb feladat, amelyet meg kell valósítanunk. A koordináció, a nemzeti hatóságok közti koordináció különböző államokra kell, hogy kiterjedjen, és tudjuk, hogy ez mennyire nehezen valósítható meg akár egy adott országon belül is. Az ügyészség, a vizsgálóbírók, illetve a rendőrség közti együttműködés egy adott országon belül is nagyon nehéz lehet, tehát amikor a különböző országok közti szervek közti együttműködésről beszélünk, három, négy vagy akár 15 országról is beszélhetünk, akkor a helyzet persze fokozottabban bonyolultá válik. Ez azonban kulcsfontosságú az együttműködés szempontjából. Ez pedig azt jelenti, hogy ez az egyeztetés teljességgel szükséges ahhoz, hogy átfogóan áttekinthetjük a bűn cselekményeket a különböző országokban. Az a benyomásunk, hogy azok ellen küzdünk, akik a bűnözőknek dolgoznak, a bűnöző hálózatok szívé, szívébe intéztünk támadást, ez még mindig hiányzik azonban bizonyos értelemben Európában. 27 tagállamról van szó, 23 különböző nyelvről, és 30 különböző jogrendről. Ez pedig nagyon komplex probléma. Amikor egy ügy 10 vagy 15 államra terjed ki, akkor 10-15 különböző jogrendel van dolgunk, és nagyon sok jogi problémát vetesz fel, és persze ott vannak a kulturális vonatkozású kérdések is. Nem szeretném mindezt megismételni a Eurojust kompetenciájával kapcsolatban, de szeretném hangsúlyozni, hogy a koordináció mennyire fontos. Ez a 6-os, 7-es cikkekben szerepel. Tudjuk, hogy a cél az, hogy bonyolultabb esetekkel is megküzdjünk, hogy több országgal foglalkozzunk. Van még egy kérdés, amelyről szeretnék röviden szólni. Ez pedig arra vonatkozik, hogy létre kell hozni az igazságügyi együttműködést már a nyomozati szakasz elejétől kezdve. A nyomozati szakaszban már nem csak a rendőrségnek van feladata, hanem az igazságügyi hatóságoknak is. Minél szervezettebb a bűnözés, annál több eszközre van szükségünk ahhoz, hogy a rendőrség közbe tudjon lépni, és be tudjon szivárogni a bűnszervezetekbe. Ezért ezek az intézkedések sokszor az egyének alapjogait, emberi jogait is érintik, ezért mindenképpen ellenőrzésre is szükség van, igazságügyi ellenőrzésre van szükség kezdettől fogva, és ezért fontos a koordináció az ügyészség, a rendőrség és a vizsgáló bírok között, hiszen csak így lehet hatékonyan fellépni egy demokráciában a eh, jogállamiság eh, talaján állva. A Eurojust eh, tapasztalatai azt mutatták, hogy az együttműködés, a koordináció kult szerepet játszhat. Feloszthatnék néhány pozitív példát. Több esetben az Eurojust koordinációjának következtében nagy bűnszervezeteket tudtunk feltárni, és nagy illegális bevándorlást elősegítő hálózatokat, egy nagy csempész bűnszervezetet. A Eurojust koordinációs üléseket szervez, az Európai Elfogató Parancs, illetve a jogsegélykérelmek lebonyolítását is segítjük, és próbáljuk elérni azt, hogy egyidejűleg történjenek eh, a lefoglalások a különböző országokban, vagy a letartóztatások. Ez nagyon fontos, eh, amikor eh, alkalmazzuk ezeket az intézkedéseket, akkor az egyidejűséget kell biztosítani az összes országban, máskülönben, ha nem így tesszük, akkor örökre elvesznek a bizonyítékok. Elmondhatom például az egyik esetben, 24 embert tartóztattak le egyszerre, egyidejileg különböző országokban. Egy másik esetben 65 letartóztatásra került sor, egy harmadik esetben 42 letartóztatásra, és ez csak három példa volt. 2008-ban 132 koordinációs ülést tartottunk a nemzeti hatóságok bevonásával, azaz ügyészek, rendőrök és bírók részvételével, és azután ők döntik el, hogy mit tesznek, mi csak koordinálunk közöttük. A 132 koordinációs ülésen több mint 1500 nemzeti hatóságnál dolgozó személy vett részt, ügyészek, rendőrök, bírók, az elmúlt évek számai, adatai alapján, tehát azt mondhatom, hogy több mint 7 vagy 800 koordinációs ülést szervezve több mint 6000 tagállami ügyészbíró rendőr vett részt ezeken, azaz vannak eredményeink, és a munkánk fejlődik szinte lavinaszerűen egyre hólabdaként, egyre inkább nő és bővül. A Eurojustnak meg kell határozni az operatív tevékenységét, mégpedig olyan módon, hogy ez összhangban legyen az EU prioritásaival. És ez egy nagyon fontos dolog, ugyanis 2006 óta az Európai Unió a bűnügy területén is prioritásokat határoz meg, azaz meghatározza, hogy melyek azok a bűncselekmények, ahol melyekkel kapcsolatban az Európai Uniónak aktívabb fellépésre van szüksége. Itt elsősorban a nagy bűnöző hálózatokról szoktunk beszélni, emberkereskedelemről, pénzmosásról, nemzetközi csalásról, terrorizmusról. Ezeket a tanácsi dokumentumok határozzák meg. A tagállamok ezzel tisztában vannak, és ezért a tagállamoknak is a saját jogrendjükben, tagállami szinten kell ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, és itt vannak a problémák, mert a mások sokszor a prioritások EU szinten, illetve a tagállamokban. Miért? Mert nincs elég koordináció, senki nem számol be, nincsenek el jelentések, és ennek költségvetési kihatásai vannak források és, és befolyásolják, hiszen akkor újabb forrásokat kell kérnünk a költségvetési hatóságoktól, a parlamenttől, és mindig indokolnunk kell a különböző projekteket. Né, elnök úr, mondja meg, hogyha túlléptem az időkeretemet, szóljon rám, csak még van egy kis időm, azt nagyon köszönöm. Néhány területen fontos előrelépés történt. Az első az Európai Elfogató Parancs ügye. 2008-ban a Eurojust 237 esettel foglalkozott, a, megkönnyítettük, illetve koordináltuk az európai elfogató parancsal kapcsolatos ügyek sikeres lebonyolítását, és mikor ugyanazon személy ellen ad ki két vagy több tagállam is elfogató parancsot, akkor koordinációra van szükség, nekünk kell eldöntenünk, hogy melyik elfogató parancsot hajtsák végre. A másik dolog terrorizmussal függ össze. A terrorizmus elsődleges prioritás volt már kezdettől fogva. A Eurojust a TISZAT jelentés készítésében közreműködött, amelyet egyébként az Europol készített, és 2008 óta Eh, a terrorizmus miatti elítéltekkel kapcsolatban működik egy monitoring rendszer, ez egy eh, nyílt forrású rendszer, analitikai, statisztikai információkkal szolgáltatunk a eh, terrorizmussal kapcsolatban. A nemzetközi terrorizmussal kapcsolatos kapcsolattartók számára folyamatosan találkozókat szervezünk, hogy javuljon a helyzet 2005. szeptemberében a tanács arra kötelezte a tagállamokat, illetve a tagállamok arra kötelezték saját magukat, hogy a Eurojust-nak megadjanak minden tájékoztatást, információt, és valóban javul a helyzet, hiszen a legtöbb információ, amit megkapunk, eh, nyitott forrásból származik, az az újságokból, televíziókból több információhoz jutunk hozzá, mint a nemzeti hatóságoktól. Hát ez a valóság, ez így van. Az eh, indokkolást végző tímek nagyon fontosak, hogy hatékonyan tudjunk küzdeni a határon átnyúló vagy a szervezett bűnözés ellen. Mi mindig 19. századi módszereket alkalmazunk ebben a küzdelemben, eh, mint például eh, ilyen eh, módszer a jogsegélykérelem, ami már teljesen elavult, ez nem lehet így a szervezett bűnözés ellen fellépni. És 2005-ben sikerült végül is ratifikálni egy 2000-es döntést, ez hihetetlen. 2007-ben már nagyon sürgős volt az, hogy az új jogi eszközt elfogadjuk, de nyolc évbe tellett, amíg ezt sikerült elérni. Az egyik legfontosabb eszköz pontosan az, hogy közös nyomozó csoportokat lehessen létrehozni. És elég sürgető a helyzet, és elég elkeserítő is, ugyanis elég kevés ilyen közös nyomodó csoport működik, és továbbra is jogsegélykérelmeket küldözgetnek egymásnak a tagállamok, a hatóságok. Ez tehát nagyon lényeges prioritás számunkra. A bizottságtól finanszírozást kértünk egy programra, és megkaptuk az engedélyt a bizottságtól, hogy pénzügyi támogatást adjunk a nemzeti hatóságoknak ahhoz, hogy közös nyomozócsoportokat hozhassanak létre. Azaz, mi konkrétan kifizetjük az utazó rendőr, rendőrök utazási költségeit, a szállodát, hiszen nyilván, hogy szálloda elhelyezésre tartanak igényt, biztosítjuk a tolmácsolást, a fordítást, számítógépeket, mobiltelefonokat. És várjuk, hogy érkezzenek a kérelmek. A Eurojust honlapján ez rajta van, és hamarosan be fogok számolni arról, hogy elég nagy számú kérés érkezett hozzánk, remélhetőleg. Jelenleg nem nagyon lelkesítő a helyzet, de reméljük, hogy a nemzeti hatóságok, az ügyészek, a rendőrök majd élnek ezzel a lehetőséggel, ezzel az új eszközzel, és ezt felhasználják a bűnözés elleni küzdelemben. Végül még egy kérdés a gyermekek védelme. 2008-ban a tanács felkérte a Eurojustot arra, hogy egy kapcsolattartót hozzon létre gyermekvédelmi kérdésekkel kapcsolatban, eh, hogy meg lehessen határozni, hol vannak a legjobb gyakorlatok, és lehessen segíteni a gyermekekkel kapcsolatos nyomozásokat. Tudjuk például hogy milyen hatalmas probléma az interneten a gyermek pornográfia. Ez, ez egy skandalum, ez botrány, és nagyon sok a tennivaló. Évről évre ezt ismételgetjük, de a gyakorlatban sajnos az eredmények eh, nem nagyon meggyőzőek. Szeretnék még eh, röviden szólni az Eurojust külkapcsolatairól, eh, és szeretném megemlíteni, hogy 2008-ban megállapodásokat kötöttünk, együttműködési megállapodást kötöttünk az Olaffal. Emellett gondolkozunk azon, hogy mit lehetne még tenni annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjunk felépni a csalás és más olyan bűncselekmények ellen, amelyek sértik az Európai Unió pénzügyi érdekeit. És ide tartozik az euró védelme is az euró most már nem nemzeti valuta, és ezért az Európai Uniónak kell gondoskodni az euró védelméről. Nagyon komoly problémáink vannak, hamisításokkal hamisítják az eurót, és emellett az Európai Unió költségvetését érintő csalásokkal is foglalkoznunk kell. Itt van néhány félreértés az OLAF és az Eurojust kompetenciával kapcsolatban azt mondják, hogy ugyanezt a feladatot végzi ez a két szervezet, általában ez az általános benyomás, ezt azért tisztázni kell, és hatékonyabban, pontosabban kell meghatározni a két szervezet feladatait. Az Európollal kapcsolatos együttműködésünk javul, a fő partnerünk az Európol, az Európol már előttünk megalakult, és együttműködünk nagyon jól. A 2000 négyes megállapodást azért felül lehetne vizsgálni, létre lehetne hozni egy olyan új megállapodást, ami a meglévő helyzetet tovább javítja. Ezt a megállapodást egyébként szeptember 21-én itt Brüsszelben fogjuk aláírni az Európollal. Azt is hozzátenném, hogy az Eurojust 12 analitikai munkafájllal kapcsolatban dolgozik együtt az Európollal. Ez az Európol Europol által megnyitott összesen 18 ilyen munkafájl kétharmadát jelenti, ami nagyon jó hír. Egy aláírtunk EU-n kívüli államokkal, Norvégiával, e, Izlandal, Horvátországgal és együttműködési megállapodást, 2007-ben még Svájccal is. Ez nagyon fontos, hiszen fő partnerünk e, az Európai Unión kívül, és még Makedóniával is, Macedóniával is aláírtunk együttműködési megállapodást. Az elefántcsont parttal is létrehoztunk ilyen megállapodást. Portugál és Spanyolország pedig dél-amerikai országok országokkal folytatandó együttműködés kapcsán létesített ilyen kapcsolattartó pontokat, hiszen nyilvánvalóan a kábítószer csempészet szempontjából eh, Dél-Amerika nagyon fontos szerepet játszik. Még egy dolgot említenék meg az öt legpontosabb prioritásunkat soroltam fel eddig, és eh, a Eurojust és a tagállamok közös ügyeiről van szó. Itt az ügyészségek, a rendőrségek, bíróságok és a nemzeti parlamentek együttesen kell, hogy ezeket a határozatokat megvalósítsák. Tehát mi ez az öt pont? Az Eurojust operatív képességét kell javítani, a nemzeti tagok státuszát meg kell erősíteni, ez fontos az, hogy a nemzeti tagoknak meglegyen a ez állandó helye Hágában, a Eurojust székhelyén. Mert mond, bizony előfordul, hogy néhány nemzeti tagunk nem állandó vagy rendszeres jelleggel tartózkodik Hágában. Ők a saját országban dolgoznak, és aztán ellátogatnak Hágába az ülésekre. De ez nem, ez nem így egy szervezet sem tud működni ilyen módon. Az új határozatban benne van, hogy a nemzeti tagok eh, kell, hogy rendelkezzenek egy helyettessel és egy asszisztenssel, majd meglátjuk, hogy mit csinálnak a tagállamok. Azt már elmondhatom, hogy a tagállamok 50%-a nem eh, jelölt ki a nemzeti tag mellé helyettest vagy asszisztenst. És most már hat évvel az Eurojust létrehozása után vagyunk. Minden erőfeszítés ellenére még mindig ez a helyzet. Az Eurojust kompetenciái változatlanok gyakorlatilag, de egyre inkább elismerik azt, hogy mi a nemzeti jogrendekben partnerek vagyunk. És ez egy nagyon fontos kérdés. Az ügyészek, a bírák, akik Hágában dolgoznak, őket el kell ismerni úgy, hogy ők a, a tagállamok jogrendjének a részesei. Máskülönben ez az egész konstrukció nem tud működni. Hogyan lehet javítani az információ cserét? A Eurojust nem gyárt információt, mi csak kapunk információt, és a hozzánk beérkező információkat dolgozzuk fel, tehát a tagállamoktól érkező információkból élünk, és ezután kell az információ védelmével kapcsolatos feltételeket megteremtenünk. Egy nagyon konzisztens és jó műszaki rendszert alakítottunk ki az elmúlt években, és nem csak a műszaki, hanem jogi oldalról is jól működik az adatvédelmi rendszerünk. Erősíteni kell tehát az együttműködést a nemzeti hatóságokkal és minden európai hálózattal. Elég sok ilyen európai hálózat működik, és ezeknek a többsége azért nem tud működni, például mert nincs titkárságuk. Az új határozattal a Eurojust megkapja a hálózatok titkárságát, így például a, az emberiség elleni bűnöket vizsgáló hálózat titkárságát, lehet, hogy a korrupció elleni hálózat titkárságával is együtt fogunk működni. És a nemzeti koordinációs rendszerekkel kapcsolatban, ugye nem lehet európai szintű koordinációt erősíteni, vagy egyáltalán létrehozni, ha nincs koordináció tagállami szinten. Ezért szükség arra, hogy az összes érintett ezen a szinten is együttműködjön. Nézzük meg, mi a helyzet a Frontex-szel. Két megállapodást írtunk alá, a Frontex-el, a CIT, eh, CEN-nel és az Interpol-al is van megállapodásuk. Mindjárt befejezem, elnök úr. Nőnek az igények. 2008-ban 20 eh, milliót kaptunk, és 4,8 eh, milliót még egy költségvetés módosítás kapcsán még két és fél milliót kaptunk egy újabb pótköltségvetéssel, és 3,9 millió még függőben van, még ezre várjuk a jóváhagyást. Remélem, hogy majd jó hírrel számolhatok be, megkapjuk ezt. 33 milliót ígértek nekünk 2010-re, lehet, hogy ezt lecsökkentik majd 30 millióra. Azzal fejezném be az előadásomat, hogy leszögezem, hiszünk abban, hogy a Eurojust létrehozása mérföldkő volt a szabadság, biztonsági jog érvényesítésének a térségét létrehozó erőfeszítéseinkben, és reméljük, hogy minél több erőfeszítéssel, minél több célt tudunk elérni, biztosítani tudjuk, hogy van hozzáadott értékünk, a súlyos szervezet határon átnyúló bűnözés elleni küzdelemben, és támogatni fognak minket önök továbbra is, ez eddig is így történt, és bízunk abban, hogy továbbra is számíthatunk az önök támogatására. Továbbra is kritikusoknak kell lennünk, javítani kell a Eurojust E határon át nyúló többországra kiterjedő nyomozati munkákban való részvételében, és a tagállamok elkötelezettségére is számítunk a költségvetésünk kapcsán. Köszönöm a LIBE szakbizottságnak, hogy e, véleményt nyilvánított hallottak eh, az új eh, Eurojust határozatról. Weber eh, kollega nagyon keményen dolgozott ezen, és remélem, hogy Hágában is találkoztunk önnel, és támogatására biztosított minket a képviselő, amit nagyon köszönök, és rendelkezésükre állok természetesen, ha kérdéseik vannak, és bármilyen észrevételt kívánnak tenni a Eurojust tevékenységéhez. Nekünk kell tulajdonképpen önnek köszönetet mondani, ahogy beszámolt a Eurojust 7. éves jelentéséről. Öt képviselő jelezte, hogy szeretne hozzászólni és megint csak azt kell kérnem, hogy tartsuk be az időkorlátot, ami most egy perc, egy percig szólhat minden képviselő, hiszen nagyon szoros a menetrendünk, a tolmácsok sem maradnak itt a végtelenségig, be kell fejeznünk a megszabott idő kereten belül. Tehát Emin Boszkut egy percben. Köszönöm, elnök úr. Ami a hírögyzseszet életi Látom, hogy az évek során sok minden fejlődött. Az éves jelentésből kiderült, hogy 500 vagyon elleni bűncselekmény és csalás ellen küzdelemben vett részt a Eurojust. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy komplex ügyekben, több országot érintő ügyekben mik a terveik, a szándékaik. Ugyanis hiányolom itt az iszlám alapokkal kapcsolatos nagy csalás ügyeket Törökországból, egyfajta piramis játék kapcsán vertek át nagyon sok embert, és sok milliárd euró tűnt el, elfüstölték és több mint hét országot érintettek ezek a csalási ügyek Németországban, Hollandiában és több más országban is. És azt hiszem, hogy ez pont egy olyan ügy, ahol Európa demonstrálni tudhatná azt, hogy együtt tud működni. A kérdésem az, hogy egy ilyen nagy, fontos ügyben miért nem foglalkozott ezzel a Eurojust? Thank you. Köszönöm szépen, Nuno Méló úr, következik parancsoljon. Sotor Lopes da Mota, faktor... Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Demóta úr. Nagyon fontos a bírósági intézmények koordinációja az egyes tagállamokban. Az a tény, hogy jelen pillanatban Portugália megpróbálja kikerülni a Eurojustot egy olyan nyomozásban, amely közszemélyeket illet, talán döntő jelentőségű. Ezt azért mondom önnek, elnök úr, mert ön maga is portugál. Jelen pillanatban talán tudja, Portugáliában egy nyomozás folyik, mégpedig amiatt, hogy egy folyamatban lévő büntetőjogi eljárásban befolyással próbáltak élni, és emiatt pedig a Eurojustot ebben a nyomozásban igyekeznek kikerülni, a nyomozásban pedig részt vesznek portugál és brit hatóságok. 2008-ban kezdődött ez a nyomozás. Szeretném az eset körülményeiről kérdezni önt, és hogy tudja-e indokolni, hogy az ön részvételét nem lehetne felfüggeszteni ebben az intézményben annak érdekében, hogy Portugália is részt vehessen a nyomozásban. Díaz de Mera úr egy percet kap, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm tisztelt Eurojust elnök úr a jelentésének bemutatásáért. Egy megjegyzésem és egy kérdésem lenne. Először is köszönöm, hogy a Eurojust gyenge pontjait is említette, egy alultáplált gyermekről van szó, aki növekszik ugyan, de nagyon lassan. A probléma a bizalom, és a probléma az, hogy a Eurojust olyan dolgokat, olyan munkákat végez el, amelyeket már más intézmények is végeznek, például az OLAF. A kérdésem a következő, ami az európai elfogató parancsot illeti, ezt nagyon jól ismerjük hazámban, Spanyolországban, a jelentésben 2008-ban 28 ilyen esetet intéztek a Eurojust elé, nem teljesítés miatt, és azért, mert a tagállamok, az érintett tagállamok azt követelték, hogy a letartóztatásra vonatkozó információt az érintett hatóságok terjesszék ki. Mit szeretne tenni a Eurojust annak érdekében, hogy az európai elfogató hatékony legyen? Latford asszony egy percet kap parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyra értékelem ezt a vitát. Az éves jelentésnek az egyik előnye, hogy összehozza a dolgokat, a másik pedig, hogy nem túl sokan olvassák el azt. Én szeretném, hogyha jobban láthatóvá váljanak a 30-31. oldalon szereplő elemek, például a nem végrehajtás, a 2000-es kölcsönös segítségnyújtási egyezmény két-három tagállam például Görögország és Olaszország nem teljesítik ezt. Aztán pedig a terrorizmus finanszírozási eset is több éves késedelmet szenved, ugyanis Olaszországban például nincsen erre megfelelő hatóság, megfelelő intézmény. Úgyhogy egyetértek Diaz de Mera úrral, a bizalom az az egyik probléma, de a másik a politikai akarat és a megfelelő kormányzás nem szerződésszegési eljárásokról van szó jelen pillanatban, talán ez megváltozik néhány hónap múlva. Tudom, hogy talán vannak korlátaik, de azt hiszem, hogy ezt igenis a nyilvánosság elé kell hozni. Például ugye DNS-ről van szó, ipari tévékről, az utaslistákról, SWIFT kódokról, pénzügyi tranzakciókról, Saját hazámban például a szervezett bűnözéssel foglalkozó ügynökség olyan költségvetése rendelkezik, amely csak egy hatodá a határ védelemmel foglalkozó ügynökség költségvetésének. Hát én nem azt mondom, hogy a határokat nem kell védeni, de azért mégiscsak nevetséges ez a különbség. És mindenféle gesztusokat teszünk amelyeket a végén soha nem hajtunk végre, és olyan adatokat gyűjtünk, amelyeket soha nem fogunk felhasználni igenis mutassunk rá azokra a tagállamokra, amelyek nem végzik el munkájukat az alap nyomozati feladataikban. Bocsánat, egy kicsit kirohantam. Weber asszony egy percet kap. Köszönöm szépen, köszönöm ezt az előadást, és köszönöm az Eurojust munkáját, amelyet támogatni fogok nagyon határozottan a jövőben, és ugyanis úgy érzem, hogy az elmúlt években egyetemen bizonyították, hogy olyan ügynökségről van szó, amelyben érdemes megbízni, és érdemes több hatáskört bízni rá. Egy nyilatkozatot fogok tenni azzal kapcsolatban, hogy úgy gondolom, hogy a tagállamok nem hajlandóak elegendő hatáskört biztosítani az ügynökség számára, hogy elvégezze a megfelelő munkáját, és ennek az egyik bizonyítéka az, hogy június 4-én hozták nyilvánosságra a döntést, azok után, hogy olyan nagy nyomást gyakoroltak ránk, és ha megnézem a keret tervezetet a bírói érdekellentétek témakörében, az igazság joghatóság összeütközések témakörében. Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Azt láttam a 18. oldalon, hogyha a koordinátori üléseket nézzük meg, a koordináló üléseket, amelyeket az országok maguk kértek, ez általában egy és öt között van, Például Franciaország többet kért, mint Olaszország vagy Nagy-Britannia. Ez azért van, mert több problémájuk van az önök által lefedett bűncselekményekkel, vagy pedig azt látták, hogy ők már megtanulták, hogy együtt tudnak működni a Eurojust-tal. Hauri úr egy percet kap. Azt hiszem, hogy hozzászólásának őszintesége hozzájárul ahhoz, hogy nagyon kritikusan álljunk hozzá Eurojust működéséhez. Azt hiszem, ez egy nagyszerű ötre, ötlet, de nem működik a gyakorlatban, ezt őszintén megmondom. A statisztika meglehetősen szegényes, túl kevés esetet kapnak. Nagyon fontos országok, mint például az Egyesült Királyság, vagy Franciaország statisztikáit csökkentették. 2007-ben több ügyük volt, mint 2008-ban. Elmondták, hogy a tagok nem mennek el Hágába, nem kapják meg a megfelelő információkat. Úgyhogy én meglehetősen kiábrándult vagyok azzal kapcsolatban, hogy hogyan működik ez a szervezet. Azt hiszem, hogy kitűnő ötlet volt egyébként, és ennek a szakbizottságnak felül kéne vizsgálnia költségvetését, működését, működési szerkezetét. A parlamentnek a bizottságba egy új Eurojust tervet kellene küldenie, ugyanis ön bizonyította, hogy ez egy olyan szervezet, amely nagyon szegényes, érték, nagyon szegényes bizonyítványt kapott. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig elnök úr, önnek adom meg a szót, hogy a lehető legrövidebb idő alatt legfeljebb 7 percben válaszoljon a kérdésekre. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Az első az iszlám alapokra vonatkozott Boszkurtasszony intézett hozzám egy kérdést, és az volt a kérdés, hogy ez, ezzel miért nem foglalkoztunk. Nagyon egyszerű a válaszom. Mi kérésre tudunk csak eljárni, ha a tagállamok nem kérnek fel, akkor egyszerűen semmit nem tudunk ezekről az esetekről, ügyekről. Annyit mondhatok el, hogy amikor felkérnek minket a cselekvésre, akkor cselekedünk. De ha nem kérnek fel, akkor semmit nem tudunk tenni, ugyanis semmi jogalapunk nincsen az eljárásra. Úgyhogy csak a tájékoztatás és a tagállamoktól kapott felkérés alapján tudunk eljárni. én magam nem férek hozzá azokhoz az ügyekhez, amelyekben például Portugália, hazám érintett adatvédelmi okokból, de annyit mondhatok, hogy ha a Eurojust nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, akkor ez azért történt, mert senki nem fordult hozzánk ez ügyben. És a legtöbb nemzeti hatóság úgy véli, hogy nincs szükségük a Eurojustra azért nincsen szükségük rá, mert ha elmennek a Eurojazzhoz, odafordulnak, akkor az több munkát jelent számukra, a rendőrség számára, nemzeti szinten, a bírók számára, nemzeti szinten. Például, ha egy útlevélhamisításról van szó, ott nagyon sokan érintettek, a nemzetközi szervezet, amely kiadta ezt az útlevelet. Úgyhogy megint csak a válaszom csupán ez lehet. Nem kértek fel. A végére hagytam egyébként Demero úr kérdésére adandó válaszomat. és Díaz de Mera úrnak fogok válaszolni most. Az európai elfogató parancsán nagyon sok probléma van, ezzel tisztában vagyunk. A mintát, a formátumot közzétették a közlönyben, de nagyon gyakran a nemzeti hatóságok mégiscsak úgy, döntön, úgy döntenek, hogy kreatívak lesznek, és valahogy máshogy szövegezik meg azt. Tehát egyszerűen nem tartják tiszteletben a közlönyben szereplő dolgokat, és akkor pedig probléma merül fel. Vagy pedig azt láthatjuk például egy nyomozás során, hogy több bűncselekményre vonatkozik az adott nyomozás, és az európai elfogadó parancsot egy bűncselekményre hozták létre. Tehát ezeket az eseteket csak akkor küldik a Eurojusthoz, hogyha már problémák merültek fel, és nagyon gyakran akkor már túl késő. Persze azt is mondhatnám, hogy általában meg tudjuk oldani ezeket a nehézségeket. De nincsen arra még gyakorlat, hogy még az európai elfogató parancs kiadása előtt forduljanak a Eurojusthoz. A nemzeti hatóságok elfogató parancsokat adnak ki, mert mind a két nemzeti hatóság, mondjuk két tagállamból ugyanazt az embert keresi és különböző bírák döntenek erről. Az egyik azt fogja mondani, hogy igen, a másik azt mondja, hogy nem. Úgyhogy eléggé furcsa helyzet állhat elő, hogy ki az adott ügyért a felelős, ki van jobb helyzetben az eljárás során. Akkor fordulnak a Eurojusthoz, ha ilyen érdekellentét áll elő. és még mi is a tanulás folyamatában vagyunk, mert senki nem végezte még el ezt a munkát. Aztán a végrehajtási problémák Latford asszony kérdése valóban nagyon kiábrándító azt látni, hogy az európai jogszabályokat nem hajtják végre a tagállamokban. Megemlíthetem, hogy valaki azt írta egy könyvben, hogy az európai jog a harmadik pillérben virtuális jog. Nagyon remélem, hogy a Lisszaboni szerződéssel ezeket a dolgokat megváltoztatjuk, ugyanis mit is mondhatnék erről, a Eurojustról szóló határozatot 2002-ben fogadták el, és kötelezték a tagállamokat arra, hogy 2003. szeptemberéig ültessék át. Hány ország végezte ezt el? Egy ország. Portugália volt az ebben az esetben saját hazám. De csupán a tagállamok fele ültette át nemzeti jogában ezt a jogszabályt, 13 vagy 14 tagállam, és ugyanennyi tagállam van, amely még nem fogadta el az átültetés tényét 2002 óta. És 2003. decemberre volt a határidő például Spanyolország, tisztelt képviselő úr, önnek mondom ezt, Spanyolország 2006-ban tette ezt meg. 2006-ban. És nagyon jól tudjuk, hogy Spanyolország az egyik olyan ország, amely a legtöbb ügyel rendelkezik a Eurojust előtt. Több száz és mit gondolnak, hány ország fordulhat ügyjel a Eurojust felé? Spanyolország egyszer sem kérte fel a Eurojustot, csak Spanyolországgal kapcsolatos ügyekben keresték meg a Eurojustot. Az elmúlt évben, 2008-2009-ben pedig a helyzet megoldódott. Most már eléggé jó National Desk-kel rendelkezünk, de a spanyol hivatalban csak egyetlen emberünk van 5-6 éve, hiszen nem volt Spanyolországban jogalap arra, hogy ezekkel az ügyekkel foglalkozzanak. Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom. A miniszter, illetve a főügyész, a spanyol főügyész az, aki felelős volt ebben az ügyben. Olyan helyzet állt elő, hogy mintha egy futballjátékosnak egyben csatárnak és kapusnak kellene lennie, teljesen kettős szerepbe kényszerítettek minket. Úgyhogy Spanyolországnak gratulálnék ahhoz, hogy sikerült ezt a helyzetet megoldania nagyon szegényes a bizonyítványunk, igen, de jelen pillanatban ez a legjobb, amit tehetünk. De talán mégsem annyira szegényes. Hogyha elolvassák ezt a beszámolót, akkor nagyon érdekes dolgokat találhatnak abban. És ez az egyetlen olyan szervezet a világon, amely ilyen jellegű esetekkel foglalkozik. a világ egyéb részei számára csodabogárnak számítunk. Az, hogy jobb munkát végezzünk, az a tagállamokon múlik egyértelműen. Weber asszonynak köszönöm a kedves szavakat. lehetőségünk volt a vitára, és nagyon kedves volt, amikor eljött a hoz, és beszélhettünk önnel, illetve a kollégáival, elmondtuk, hogy semmi rejtegetni valónk nincsen. Mindent megkérdezhet, valamennyi információt rendelkezésre bocsátjuk. Ön volt az Európai Parlament véleményének felelőse, és eh, nagy örömmel hallgattuk ezt a véleményt. Megengedi, hogy a végén portugálul beszéljek? Igen. Köszönöm szépen. Nuno Méró képviselő úrnak szeretnék válaszolni. Vártam már ezt a kérdést egyébként. Amikor bejöttem ebbe a terembe, és megláttam önt, biztos voltam abban, hogy ezt a kérdést fogja föltenni, hiszen a Eurojust-tól semmilyen más kérdést nem fog feltenni, de a Eurojust-ról mégsem kérdezett hanem egy nemzeti ügyre utalt, a Eurojustnak az egyik el, elnökének semmilyen fegyelmi problémája nincsen. Akinek Portugáliában fegyelmi ügye van, az a Eurojust nemzeti képviselője. Portugáliában kell megvitatni a nemzeti ügyeinket, nem pedig itt az Európai Parlamentben. A Eurojust elnökeként elmondhatom, hogy támogatásokat élvezem, a kollégáim neveztek ki, nem Portugália nevezett ki. Portugáliának semmi köze nincsen elnöki pozíciómhoz a Eurojazzban. De szerettem volna válaszolni az önkérdésére is. Két kérdést tett fel. Először is, hogy miért nem tájékoztattam a képviselőházat a fegyelmi helyzetemről. elmond, illetve elmondta azt is, hogy Portugália igyekszik kikerülni a Eurojustot, és hogy ez miért van. Megnézheti, hogy Portugália az első öt ország között szerepel azon országok közül, amelyek a Eurojusthoz fordulnak. Ebben az ügyben én magam részt vettem. És el kell mondanom a következőket. Portugália soha nem kérte a Eurojust támogatását. Az eljárást Portugáliában 2004-2005-ben kezdeményezték. Portugália soha nem kérte a Eurojust támogatását. Semmilyen együttműködést sem kért az Egyesült Királysággal. Nem tudom, elnök úr, hogy megengedi -e ezt a párbeszédet ugyanis, csupán egy nemzeti ügyről van szó. Kérem önt, hogy nagyon rövid legyen. A Eurojustot soha nem tájékoztatták, 2008-ban pedig az Egyesült Királyság a Eurojust-tól kért segítséget azért, mert portugál részről nem kapta meg a megfelelő válaszokat pontosítási kérelmére. Elkezdtük a munkát az Egyesült Királyság kérésére, hat hónapig foglalkoztunk ezzel az ügyjel, szeptem 2009 márciusától szeptemberéig, majd pedig márciusban a Eurojust koordinációs munkáját elvégezte, ennek a költségeit egyébként mi magunk fedeztük, és miután valamennyi problémát sikerült megoldani, angol kollégánk lezárta az ügyet 2009. márciusában. Portugália pedig semmit nem kért a Eurojust-tól, sem előtte, sem utána. Tehát kétség nem fér hozzá, hogy Portugália nem fordult a Eurojusthoz, és ez pedig nem a fegyelmi eljárás miatt történt így, ez egy teljesen hamis megközelítés. Hogyha kéri, akkor dokumentumokkal is ezt alá tudom támasztani, de szerettem volna pontosítani. Portugália soha nem akart az Eurojusthoz fordulni. Az Egyesült Királyság akkor zárta le az ügyet, amikor azt helyesnek ítélte, és Portugáliának pedig nem volt lehetősége arra, hogy ezt ellenezze. Nagyon sajnálom, hogy ez történt, de személyesen is meg tudom magyarázni, hogy miért alakult ez így. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig azt szeretném, hogy zárjuk le ezt a pontot, de ketten még jelentkeztek, úgyhogy ha csak nem tartják mindenképpen ide tartozónak, akkor kérném, hogy maximum 15 másodpercben válaszoljanak. Elnök úr, csak azt szerettem volna mondani, hogy pontosan egy európai kérdésre vonatkozott a felvetésem, hogyha megengedi. Képvis eh, López Mota úr, nem akartam itt eh, a büntetőjogi eljárást megvitatni, hiszen ez alapvető fontosságú a különböző országok közti koordináció szempontjából, és Portugália is ide tartozik. Amint eh, ugye a hír azt jelzi, hogy a Eurojust nem vesz részt ebben a folyamatban, mert ezt nem teszik lehetővé valahol, erre mindenképpen ki kellett térnem. López de Mota úr, de Kerkhoff úrral, a terrorizmus ellenes koordinátorral tudna esetleg beszélni, mert a júniusi jelentésben az intézkedések végrehajtásáról az szerepel, hogy Bulgárián kívül minden ország a Eurojust kerethatározatot átültette. Ön pedig azt említette, hogy 14 tagállam ezt még nem tette meg. Úgyhogy érdekelne engem, hogy mi ennek a nézeteltérésnek a forrása. Itt ebben a dokumentumban ez szerepel, és Kerkhoff úr holnap reggel itt lesz, úgyhogy talán a dokumentum mikori? Igen, június 2 június másodikai dokumentum, egy felülvizsgált változat, tanácsi dokumentum, amely a terrorizmus ellenes küzdelem átültetésére vonatkozik. López de Mota úr, zárszóként köszönöm szépen. Elnézést, azt hittem, hogy a terrorizmus ellenes dokumentumról beszélt. Az Eurojust határozatról 2009-ből? Ez akkor azt jelenti, hogy akkor elvégezték a házi feladatot? Amikor a tanács jóvá hagyta 2008-ban a határozatot, akkor ezek voltak az adatok. A tagállamok 50%-a nem ültette át a gyakorlatba. Ezek a rendelkezésünkre álló adatok, de természetesen megoszthatom önnel az összes információt, nagyon szívesen megteszem ezt, de jó tudni, hogy akkor úgy tűnik a dolgok változnak, alakulnak. Ez az átültetésre vonatkozik. Köszönöm szépen. Végezetül, képviselő úr, nem az volt a szándékom, hogy akár ideiglenes jelleggel is lemondjak posztomról, mert nincsen emellett felhozható jogi indok. Másodszorban hogyha ön megbízik bennem, számomra ez egy nagyon fontos kérdés, egy nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy a Eurojust elnökeként itt lehetek ma. Tíz évvel ezelőtt, tíz éve foglalkozom ezzel a projekttel, képviselő úr. Korábban a politikával foglalkoztam. Nyolc éve vagyok a Eurojust élén, és számomra a Eurojust olyan, mintha a gyermekem volna, tehát nagy, nagy felelősséget vállalok. Először is ugye elnökként, alelnökként, és most a testület elnökeként eddig elismerték a munkámat, és örülök annak, hogy a kollégáim elismerik a munkámat, és jó lenne, hogyha Portugáliában is úgy tisztelnének, mint a Eurojustnál. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a bemutatását, és reméljük, hogy az ön által képviselt intézmény a továbbiakban is komoly fejlődésen megy keresztül. Köszönöm. Eh? I think we should... Azt hiszem, hogy akkor rögtön át kellene térnünk a következő napirendi pontra. Ez lenne az a napirendi pont, amelyet ma délelőttről halasztottunk el. Ez a 2010-es évi költségvetésre vonatkozik. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy jelentéstevőnek neveztek ki ebben a témában, úgyhogy röviden felvázolnám ezen véleménytervezet fő elemeit. A múlt héten terjesztettem ezt önök elé. Röviden felvázolnám, hogy miről van ebben szó, és aztán várom az önök néz, elképzeléseit, véleményét a költségvetési sorokkal, illetve a véleménytervezettel kapcsolatban. Spanyolul van meg előttem ez a dokumentum, úgyhogy akkor most áttérnék spanyolra. A módosító indítványok, amelyeket a szakbizottságban előterjesztettek, és amelyek ebben a véleménytervezetben tükröződnek. Ez ugye a 2010-es évi költségvetés előtervezete, előzetes tervezete. Ezek alapvetően arra törekszenek, hogy az előzetes tervezett 18. szakaszára vonatkoznak, ez a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségét illeti különös tekintettel, ami az Európai Adatvédelmi Hatóságot illeti. Általánosságban a kötelezettségvállalási előirányzatok növekedtek, ahogyan az, az előzetes költségvetés tervezetben is szerepel. Ez 13,5%-os növekedés a 2009-es költségvetéshez képest, tehát ez egy nagyon jelentős növekedés, főleg ami a külső határokra, a visszafordításra, a vízumra, illetve a mozgásszabadságra vonatkozik. Az alapvető jogokra, 1804, az igazságügy, a büntetőjog, illetve polgárjogi kérdésekben, ott 4,7%-os a növekedés, illetve 3,3%-os a növekedés 2009-hez képest, és a biztonság, valamint a jogvédelem területén is komoly a növekedés, méghozzá 90,05 százalékos 2009-hez képest tekintettel ugye az Europol bevonására, ami nagyon örvendetes, és amit nyomatékosan támogatunk is. Ugyanakkor sajnálatos, hogy a bevándorlásra és a menekült ügyre vonatkozó pont esetében 1,51%-os a csökkenés. Az jelentés tervezetben a az Európai Menekültügyi Támogató Hivatalra és az Európorra is említést teszünk, ez ugye beépül a költségvetésbe. Amíg a Frontexet illeti, örülünk annak, örömmel fogadjuk, hogy költségvetése rövid története során növekedett, tekintetbe véve, hogy milyen rövid ideje létezik, és a véleményem az, hogy készek vagyunk arra, hogy megvitassuk a bizottsággal a Frontex költségvetési erősítésére vonatkozó javaslatokat. A Frontex esetében a Alexander Álvaro és Grisbe képviselők azt javasolják, hogy a kifizetési előirányzatokat emeljük meg. Ezzel kapcsolatban tanácskozni kell a bizottsággal, hiszen itt ez az első alkalom, hogy a kötelezettségvállalás és a kifizetési előirányzatok eltérnek. Azt kérjük tehát a bizottságtól, hogy az átcsoportosítást támogassa, hogyha több kifizetési előirányzatra van szó a 2010-es év során. Buszutil képviselő azt javasolta, hogy a Frontex esetében a költségvetést emeljük meg, és a bizottság támogatását kérném ehhez a javaslathoz. Az külső határokra vonatkozó alap pedig ehhez Henis Plesert asszony terjesztett elő egy módosítást. Egyetértünk a javaslattal, ezzel a módosítással, de érdemes lenne azért a bizottság véleményét is meghallgatni. Ezen kívül módosításokat terjesztett elő Giacolino képviselő is, méghozzá a tagállamok támogatását illetőleg azon tagállamokra vonatkozik ez, akikhez elsősorban érkeznek a bevándorlók, illetve a menedékjogért folyamodók. A jelenlegi mechanizmus, a jelenleg létező mechanizmus azon tagállamoknak kedvez, akik elsőként fogadják be a bevándorlókat, illetve a menedékjogért folyamodókat. És léteznek különböző sürgősségi fellépések is, amelyek célja választ adni a sürgősségi helyzetekre. A menekültek áramlatával kapcsolatban Gyakolino képviselő elterjesztett egy módosítást, miután a jogi illetékesekkel konzultált, és úgy tűnik, hogy ez a szabályozásra vonatkozik, nem pedig a költségvetésre, ugyanis a szabályzat módosítását kérni, úgyhogy ez nem a költségvetéssel kapcsolatos vitatárgyát képezni. A visszatérítési alap pedig szintén szerepel bizonyos módosításokban, Buzutil úr tollából például, illetve Papa Nikolau képviselő módosításában is de úgy tűnik, hogy ez a tétel már szerepel a rendeletben. Tekintettel arra, hogy mennyire lényeges ez a kérdés, érdemes lenne konzultálni a bizottsággal, de úgy gondolom, hogy a bizottság véleménye ezt a szakbizottságunk által elkészített módosításokba be kellene építeni, és a vélemény éppen ezért emellett foglalna állást. Ami pedig a menekültügyi alapot, illetve a sürgősségi fellépéseket illeti azon esetekben, amikor nagy számban érkeznek menekültek. Nos, a Child Protection, Reallocation is ide tartozik ezzel a módosítással is egyetértünk az elképzeléssel, tehát itt azt javasoljuk, hogy ez is kerüljön be a szövegbe egy kompromisszumos indítvány formájában. És van egy másik pont, ami pedig a harmadik országokból származó személyek beilleszkedésére vonatkozik. E tekintetben Krosetta képviselő terjesztett be módosítást. Mi egyetértünk mindazzal, ami a párbeszéd ösztönzését szolgálja, a nyelvek, illetve a kommunikáció ösztönzését, az oktatási, kulturális programokat, integrációt, de itt is azt javasoljuk, hogy tanácskozunk a bizottsággal. Egy további módosítás Krosetta képviselőtől, ez pedig a bűnözés megelőzésére és az ezzel szembeni küzdelemre vonatkozik, valamint a kábítószerekkel kapcsolatos bűnözésre elleni küzdelemre. Itt is azt javasoljuk, hogy hallgassuk meg a bizottság véleményét. Noha úgy gondoljuk, hogy vannak különböző költségvetési sorok, amelyek már kitérnek ezen célkitűzésekre. Támogatjuk továbbá az átláthatóságra vonatkozó módosítást, ezt többek között Kásmán képviselő javasolta, és az eltűnt személyekre vonatkozó módosítást is, a Cipruson eltűnt személyekre vonatkozó módosítást, és ezen rövid összefoglalás után Önök is megkapták a véleménytervezetet, most pedig megnyitom a vitát, szeretném meghallgatni a véleményüket, azt, hogy a különböző frakciók hogyan vélekednek erről. Még mielőtt végleges formába öntenénk ezt a véleményt, és várjuk még a határidőig a módosításokat. Ez szeptember 7-e. Szeptember 7-ig van időnk arra, hogy további módosításokat is beépítsünk a szövegbe, és éppen ezért arra kérjük önöket, hogy röviden szólaljanak fel. Ki az, aki hozzá kíván szólni? Ehhez Buzutil úr kíván-e szólni? Buzutil úr. Igen, először is szeretnék köszönetet mondani elnök úr az ismertetésének, a vélemény és a módosítások értékeléséért. Szeretném röviden elmondani önnek, hogy hogyan reagálna erre a néppárti frakció. Ami az Európai Uniót illeti, mi osztjuk az ön véleményét, tehát támogatjuk azt a nézetet, amelyet ön ismertetett velünk. Mindössze két megjegyzésem volna. Először is, ami a Frontexet illeti, ha jól értettem, az ön véleményében az szerepel, hogy a költségvetést a tavalyi szinten kellene megtartanunk. Nos, emlékeztetném önt, elnök úr, arra, hogy ez a parlament következetesen az elmúlt három év során azt a politikai döntést hozta, hogy a Frontex ügynökség költségvetését növelje, annak érdekében, hogy egy egyértelmű politikai üzenetet továbbítsunk, amely arról szól, hogy szeretnénk megerősíteni ezt az ügynökséget. Hogyha ezen most változtatunk, és a véleményünkben azt állítjuk, hogy most először szeretnék változatlan szinten hagyni a költségvetést, ahogyan az tavaly volt, akkor attól tartok ellentmondásos politikai üzenetet küldünk szemben azzal, amelyben megállapodtunk az elmúlt évek során. Úgyhogy én inkább a véleményben semmi más nem mondanék az a kapcsolatban, hogy hagyjuk meg a költségvetést a tavalyi szinten, még akkor is, hogyha ez lesz az, amit teszünk. Ezt szerettem volna a frontex -e kapcsolatban elmondani. Másodszorban és végezetül szeretnék még egy megjegyzést hozzátenni a szolidaritási mechanizmusokról, amelyek az Európai Bizottság javaslatában szerepelnek. Remélem, hogy mindannyian megállapodhatunk abban, hogy nem szeretnénk pusztán szolidaritási mechanizmust, hanem pénzügyi források is szükségesek, hogy ezek, ezzel alátámasztjuk a mechanizmusokat. Ami pedig a módosításokat illeti a költségvetésre vonatkozóan, frakcióként a legtöbb módosítás elfogadhatónak tűnik számunkra, a legtöbb frakció részéről érkezett módosítás, néhány kivétellel, amelyek esetében elvi nézeteltérésünk van. Úgy gondolom, hogy jó lehetőség nyílik arra, hogy időben a holnapi szavazásig megállapodunk és kompromisszumot köthetünk a legtöbb módosításban. Úgy gondolom, hogy ez valóban lehetséges. Mi természetesen nyitottak vagyunk, és számítunk arra, hogy a többi frakció is támogatja az álláspontunkat. Egyéb észrevétel van-e? Említettem, hogy meghallgathatjuk a bizottságot is számos pontban. Talán hasznos lenne, ha most a bizottság képviselője nyilatkozna, ha itt van. Parancsoljon öni a szó. Good morning, ladies and gentlemen. Szép jó napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim. Nem vagyok benne biztos, hogy ugyanebben a sorrendben reagálok majd a felvetésekre, mint ahogy elhangzottak. A Frontex a bel- és igazságügyi területnek egy nagyon fontos eleme, mi is nagy jelentőséget tulajdonítunk a Frontexnek. A 2010-es költségvetést a frontex kapcsolatban úgy alakítottuk ki, hogy tisztában voltunk az abszorpciós kapacitásokkal, és szerintünk a 2010-es költségvetés terv minden kritériumnak megfelel. 2009-ben és 2008-ban a kifizetési előíratokkal kapcsolatban volt bizonyos felszívó kapacitás, nem javasoltuk a az előirányzatok növelését, mert az új ügynökségekre vonatkozó költségvetési rendelet részén vissza kell fizetni az ügynökségeknek, aki nem fizetett eszközöket. Tehát a meglévő alapokkal akartuk, hogy először is jobban gazdálkodjanak. A hosszú távú költségvetési terv is egy korlát, hiszen ez a végösszeget, a plafont rögzíti. Jelenleg ez a véleményünk erről, és ahogyan említettem, a bizottság által javasolt költségvetés teljesen mértékben összhangban van szerintünk, e, ezzel a Frontex is egyetért. A többi módosításról azt tudom mondani, hogy a bizottság üdvözli az Európai Menekültügyi Alapra vonatkozó módosító indítványokat, hogy egy kicsit növeljük az összeget, ugyanis a közelmúltbeli bizottsági kezdeményezés a menekültek belső áthelyezéséről összhangban van ezzel a kéréssel. Ez egy új feladat. Azon alapok esetében pedig, ahol 2010-ben növekedésre van szükség, szintén elfogadjuk a módosításokat. A vízummal kapcsolatos internetes honlap létrehozására is vonatkozott egy javaslat, amit üdvözlünk és támogatunk. A szolgálatok ezt teljes mértékben támogatják. A visszatérési és az integrációs beilleszkedés segítő alappal kapcsolatban a jelenlegi munkaprogramba és a tevékenységbe ezeket már beépítettük, ezért nem tűnik szükségesnek az, hogy újabb korlátozásokat vagy követelményeket határozzunk meg ezen két alap 2010-es végrehajtásával kapcsolatban. Hasonló a véleményünk a többi bűnözéssel kapcsolatos módosításokról. Itt volt a kábítószerre, illetve a bűnmegelőzési programra vonatkozott néhány módosítás. Ezek a jelenlegi programban megvalósulnak, és tulajdonképpen már benne vannak a 2010-es munkaprogramban, azokban a javaslatokban, amelyeknek az indítása 2010 elején várható. Ezek tehát már a terveinkbe teljes mértékben be vannak építve, integrálva vannak. Kielégítő a válaszom? Köszönjük a válaszát, mondom a bizottság képviselőjének, de úgy tudom, hogy még többen jelezték, hogy szeretnének hozzászólni. Láttam több kezet. Fernando Tavares asszony, és utána visszaadom a szót Buzutil úrnak, és megpróbálunk valamilyen konklúzióig eljutni, és összefoglalni, összegedni az elhangzottakat. Fernando asszony. Köszönöm, elnök úr. Körösett a kollégáltal elmondottakat támogatom. Ma ugyan ő nincs jelen, és azt is rögtön el tudom mondani, hogy miért nincs ő itt ugyanis fenyegeti őt a maffia, és az illetékes nagykövet nem engedélyezte azt, hogy személyvédelmet kapjon. Tehát szeretem volna, hogy tudják önök is, hogy miért nincs itt a kollega. És ezért is nagyon szükségesnek és fontosnak tartom, hogy én támogassam az általa begyújtott módosító indítványokat itt néhány szervezet támogatását kéri, amelyek szeretnék a maffiától elkobzott javakat vagy eszközöket jó célokra felhasználni. Ezután szó van itt az uzsonások elleni fellépésről. Nagyon fontos, hogy ezekre a fellépésekre sor kerüljön a hazánkban. Az is nagyon lényeges, hogy a bevándorlók kapcsán is a kábítószer elleni küzdelmet hangsúlyosan kezeljük. Ezt a bizottság is elmondta. Köszönöm, Tavaris úr. Nagyon köszönöm, elnök úr. Csak egészen röviden Szeretném még egyszer aláhúzni azt, nagyon fontos, hogy Frontexnél növeljük az összeget, különösen olyan tevékenységekkel kapcsolatban, amelyek az európai ügynökségek konkrét tevékenységével függnek össze, ahol vannak részletes akciótervek, konkrét e, fellépések. E, ott fontos az, hogy növeljük az összegeket. Az elmúlt években is volt már ilyen növekedés, Pontosan kell most eh, tudnunk, hogy eh, a költségvetés politikus, szimbolikus okok miatt növeljük csak, vagy pedig azért, mert van valamilyen konkrét szükséglet és eh, igény. Szeretnénk visszajelzést is kapni a költségvetés, illetve a források felhasználásáról. Köszönöm, Buzutil úr. Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden. Szeretnék reagálni arra, amit a bizottság képviselője mondott. Nézzük először a Frontexet. Két évvel ezelőtt megkettőztük a az ügynökség költségvetését. És amikor erre tettünk kezdeményezést, akkor a bizottság most eh, azt próbálja elmondani nekünk, hogy erre nem volt szükség, mert nincs elég felszívó kapacitása az ügynökségnek. Hát eh, tiszteletben tartjuk azt, hogy a bizottság milyen eh, technikai jellegű tanácsokat adott, de mi a politikai döntést meghoztuk, és amikor ez megtörtént, akkor hirtelen mind a bizottság, mind pedig a tanács velünk egyszerre csak egyetértett. A Frontex-el kapcsolatban elnök politikai leadershipre, vezetésre van szükség, lehetőség, ez három évvel ezelőtt megvolt, nem adjuk fel ezt, nem tántorodunk el ettől. A módosításokról szólva, amelyeket már a meglévő rendeletek tartalmaznak, ahogyan hallottuk a bizottság képviselőjétől. Nos, ha ezek a módosítások már a meglévő jogszabályokban benne vannak, akkor semmi gond nincs ezekkel a módosításokkal, hiszen akkor ami, a, amiket a módosítások tartalmaznak, azok elfogadhatók, hiszen már a e, szabályozásban, vagy a rendeletekben is ezek benne vannak. Ez pont egy amelletti érv, hogy fogadjuk el a módosításokat. E, a képviselők, akik benyújtották ezeket a módosításokat, csak szeretnék aláhúzni egyfajta politikai nyilatkozatot tenni, amellett, hogy mit tartanak politikailag fontosnak. És eh, amiatt, hogy az, ön azt mondja, hogy ezek már benne vannak a mostani eh, szabályokban, azért eh, ne utasítsuk vissza ezeket a módosításokat. Nagy figyelemmel hallgattuk a megjegyzéseket, feljegyeztük, ami elhangzott Alfano asszony és Tamaris úr, és természetesen Buzutilírnak is ezt mondom, a frontex kapcsolatban elhangzott megjegyzéseit megszívleltük. És azt hiszem, hajlok arra, hogy egyetértsek azzal, amit ön mondott, én magam is felvetettem ezt a kérdést, amikor a frontex kapcsolatos véleménytervezetet vitattuk meg. És természetesen nagyon jól tudom, hogy a Frontex eh, a nagyon rövid idő alatt milyen jelentősen megnövelte a költségvetési elő, előirányzatokat, ugyanis eh, ennek a szervezetnek eh, a működése még elég rövid időre tekint, nyúlik vissza, néhány éve jött létre a Frontex, még nem működött, amikor én magam a spanyol kormányban igazságügyi miniszter voltam. Nagyon rövid idő alatt jelentősen megnövelte a pénzügyi forrásait a Frontex, tehát én is feltettem ezt a kérdést, és azt mondták az általam eh, megkeresett szolgálatok, hogy ebben a konkrét esetben az történt, hogy a Frontex, eh, és ez először fordult elő, nem tudta végrehajtani, megvalósítani, eh, azaz elkölteni a rendelkezésére bocsátott összegeket. amelyeket különböző költségvetési jogcímeken kapott, eh, hogy bizonyos feladatokat végezzen el. Hajlok arra, hogy egyetértsek önnel, és nagyon érzékenyen hallgattam az ön érvelését. Azt javaslom, hogy dolgozzunk, működjünk együtt, próbáljuk meg kicsit még eh, finomítani a Frontexre vonatkozó szövegrészt, a véleménytervezetnek ezt a bekezdését, hogy azután együtt tudjunk szavazni, és dolgozzunk együtt a véleménytervezet tervezet véglegesítésén az érintett szolgálatokkal is. Biztos vagyok abban, valamennyien tisztán látjuk azt is, hogy a stabilitási záradék miatt, hogyha növeljük a forrásokat egy adott intézménynél, vagy valamelyik Európai Uniós mechanizmus esetében, akkor ezt valahonnan el kell menni. Azaz ez befolyásol más sorokat, más területeket. De mégis Miután százszerzékben egyetértek azzal, hogy a Frontexnek nagyon nagy a politikai jelentése, és a kapacitásait erősíteni kell, ezt a politikai üzenetet meg kell fogalmaznunk, ezért a növekedés és nem a csökkenés mellett, csökkentés mellett vagyok. Még akkor is, hogyha most be akarják fagyasztani ezt az eszközt. Ezért azt javaslom, hogy hát, legyünk nyitottak, készek a vitára, a rendelkezésre álló időben, ami nem sok, mert szalad az idő. Szeptember 7-e a határidő, azaz addigra meg kell tudnunk egyezni ahhoz, hogy kialakuljon a frontex vonatkozó költségvetési sorra vonatkozóan a konszenzus. Tudjuk, hogy szavaznunk kell, egyrészt egy véleménytervezetről, másrészt a költségvetési sorokról, úgyhogy gyorsan kell lépnünk, de gondolom, hogy a végleges szövegben meg tudunk egyezni. Ugyanis én is azt szeretném, hogy fogalmazzunk meg egy üzenetet, ezzel teljesen egyetértek, egy jelzésre van szükség. Európa Európa, az az Unió érzékeli az önök frakciójának az érzékenységét. És ami a Frontexet illeti, itt sikerült előrelépni az Európai Uniónak az elmúlt néhány évben, és ezért ki kell hangsúlyoznunk, és egy ennek megfelelő üzenetet kell megfogalmaznunk koherens módon. Tavaris úr kíván szólni. Csak nagyon röviden egyet szeretnék mondani, hogy természetesen mi is nyitottak vagyunk, hogy még javítassunk a végső szövegem, de azért kicsit vigyázzunk, ne csak pénz nélküli politikai üzeneteket fogalmazzunk meg, nem politikus vagy politikai nyelven. Hogyha javítjuk a szöveget, az azt is jelenti, hogy azokkal a kifejezésekkel kell foglalkoznunk, amelyet a Frontexhez kapcsolnak az emberek. Tehát igen, nyitottak vagyunk, de meg kell határoznunk a politikai irányokat, politikai nyelvezetet kell alkalmaznunk, és eh, ne csak eh, pántlikázás nélküli pénzekről beszéljünk, tehát eh, rendeljünk hozzá célt az eszközökhöz. A Frontex saját maga azt mondja, hogy nincs arra kapacitás, hogy elköltse a pénzt, akkor nincs értelme annak sem pénzügyi, sem politikai, sem költségvetési szempontból, hogy mégis megítéljünk neki ilyen pénzt. Hát ezzel persze valamennyien egyetértünk, de itt a frontex kapcsolatban azért más a helyzet. Pár éve még nem létezett a Frontex, most már létezik, és ez merőben más helyzet. Itt van Málta vagy Spanyolország, akik nyilván igazolni tudják, hogy milyen más a helyzet most, hogy már létezik a Frontex. Itt nem csak a pénzről van szó, hanem fogalmazzunk meg egy üzenetet, néhány nagyon fontos intézmény létezésével kapcsolatban, amelyek működése valóban E, új helyzetet fog teremteni. Hát nyitott vagyok, hogy e, még egyeztessünk, hogyha a buzutil egyetért a végső szövegről. Akkor menjünk tovább, térjünk rá a következő pontra. mondják itt nekem közben, hogy a svéd elnökség már sajnos elhagyott minket, nincs velünk, vagy mégis, de, de itt van a hölgy, akkor még van egy kis időnk, hogy a következő napi rendi pontot megvitassuk, meghallgassuk a tájékoztatást, ugyanis úgy tudom, hogy Coelho úr a 9 tizedik illetve a tizenegyedik napi napirendi pont felelőse most nincs jelen, úgyhogy ezt a pontot majd a következő jön tűzzük napirendre szeptember végén. De azt hiszem, hogy még van néhány percünk arra, hogy a következő napirendi pontot még megtárgyaljuk, hiszen fél hétig van időnk, itt van a svéd elnökség, és meghallgatjuk a tájékoztatást az kereskedelemre vonatkozó napirendi pontról, ami szerepelt a mai ülésünk napirendjén. Úgyhogy kérem a svéd elnökséget, hogy tartsa meg a beszámolót. Felkérem tehát a svéd elnökség képviselőjét, illetve a bizottság képviselőjét, hogy szóljanak hozzánk, ismertessék ezt a kérdést, de úgy tudom, hogy 15 perc múlva, azaz fél hétkor itt becsukjuk a boltot. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és köszönöm, hogy meghívtak ide a szakbizottságba. Megpróbálok rövid lenni. Szeretnék néhány szót szólni az emberkereskedelemmel kapcsolatos küzdelem milyen szerepet kap majd a svéd elnökség életében, és utána majd a bizottság ismerteti az ezzel kapcsolatos kerethatározatot. Ahogyan Beatrice Axpár ma délelőtt elmondta, az emberkereskedelem elleni küzdelem rendkívül fontos terület a svéd elnökség számára. Szeretnénk az emberkereskedőkre koncentrálni, azaz a forrásokhoz akarunk visszamenni a harmadik vagy EU kívüli országokig, ahonnan érkeznek az emberkereskedők által kihasznált emberek. A harmadik országokkal folytatott tárgyalásokon, akár Oroszországgal, akár Keleti-Balkán, vagy más országokkal tárgyalunk, ez a kérdés mindig szerepel a napi renden. És ennek az oka az, a célunk az, hogy szeretnénk megtenni az első lépéseket eh, a felé, hogy eh, feltárjuk eh, ennek a kérdésnek minden aspektusát hogyha bűnözésről van szó, bármelyik harmadik ország akkor az emberkereskedelem mindig első helyen szerepel a napi renden és a harmadik országok beli segítő akciókat is jobban kellene koordinálni, egyrészt az EU tagállamok között is, másrészt pedig az EU, illetve az ENSZ és más nemzetközi szervezetek között. Konkrétan egy, létezik egy úgynevezett action-oriented paper, erre tettünk javaslatot, amelyben különböző intézkedéseket javasoltunk. Most nem kívánok részletekre kitérni, és majd október 19-én és 20-án lesz egy konferenciánk itt Brüsszelben, harmadik országokkal, ahol tagállamok, valamint USA és Oroszország képviselőinek a részvételére számítunk. Most pedig tovább adom a szót, vagy átadom a szót eh, a kollégámnak. Nagyon örülök annak, hogy most az új parlamenti ciklusban először szólhatunk erről nagyon fontos problémáról, az emberkereskedelem ügyéről. A bizottság a tavaly októberi anyagában írt arról, hogy, mm, bá, hogy több eh, ezer, vagy akár százezer embert csempésznek be Európában, de csak 1500 esetben indult büntető eljárás, és hát ez a nagy különbség, ez elég sokat mondó. Idén márciusban, március 25-én nyújtott be a bizottság egy javaslatot az ember kereskedelme elleni küzdelemre kapcsolatban. Ez a keret határozat már a jelenség elleni fellépéssel kapcsolatban egy modern megközelítést tartalmaz. Az a tettesekkel szemben akarunk fellépni, hangsúlyt kap az áldozatok védelme, valamint a megelőzés. A viták, az eszmecserék elkezdődtek már áprilisban, és a cseh és a svéd elnökség nagy elánnal látott neki, majd a svéd beszámol, vagy hát beszámolt arról, hogy hol is tart jelenleg ez az ügy. Én most csak röviden szeretném jellemezni a bizottság javaslatának legfontosabb elemeit. Egy sor rendelkezés foglalkozik büntető anyagi jogi kérdésekkel, így, mint a súlyos körülmények, a, a amelyek növelik a büntetést, és központú ez a megközelítésünk az áldozatok ellen nem indul büntető eljárás, ez fontos részre a javaslatnak, és ugyanez vonatkozik a gyermekekre is. A bűnüldözés kapcsán a extraterritoriális joghatóságnak nagy jelentőséget tulajdonítunk, azaz ezzel akarjuk biztosítani, hogy minden elkövetőt benne maradjon a rendszeren, hogy kicsúszhasson valaki a bűnöldözés alól, és definiáltuk azt, hogy amennyiben nagyon súlyos bűncselekményekről van szó, speciális nyomozati technikákat is lehet alkalmazni, hogy eljussanak az elkövetőkig. Megint csak az központú megközelítés értelmében nagyon komoly rendelkezéseket tartalmaz a ez a tervezet az áldozatok eh, jogairól, az áldozatokat segítő intézkedésekről, el akarjuk kerülni a másodlagos viktimizációt, például a szexuális kizsákmányolás áldozatai, nehogy a bíróságok előtt ismételten szem kell, hogy szembenézenek az elkövetővel, és eh, miatt eh, ismét másodszorra is áldozatá váljanak átfogó támogatást kell adni a tervezet szerint az áldozatoknak, és feltételek nélkül nagy fokú támogatással tudjuk biztosítani azt, hogy ezek az áldozatok hajlandók legyenek együttműködni a nyomozókkal tehát a feltétel nélküli támogatásnak adtunk nagy hangsúlyt, és ilyen módon akarunk pozitív szerepet biztosítani az áldozatoknak, tehát hogy vegyenek részt az eljárásban. Végezetül egy nagyon fontos rendelkezés, amelyet egyébként a holland példa inspirált, egy olyan rendelkezés, amely kötelezi a tagállamokat arra, hogy hozzanak létre nemzeti eh, rapportőröket. Ez egy olyan mechanizmus, ami azt jelenti, hogy lesznek olyan szervezetek, amelyek eh, nyomon követik azt, hogy a gyakorlatban hogyan valósul meg az emberkereskedelmi elleni jogszabályok megvalósítása. Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz ügy, és kiváló együttműködésre van ehhez szükség nagyon sok szolgálat között a e, szociális szolgáltatások, a bűnüldöző szervek, a civil társadalom intézményeinek az együttműködése nélkül nem lehet sikeresen fellépni az emberkereskedelem ellen. Nagyon hálásak vagyunk a soros elnökségnek, hogy a tanácsban ilyen nagy sebességre kapcsolva viszik előre ezt az ügyet, és most eh, Lina a kolléganőmnek adom át a szót. Eh, eh, Köszönöm szépen. Megpróbálok akkor ugyanilyen gyorsan néhány percben összefoglalni a témát. Általánosságban azt mondhatom, hogy ez egy olyan javaslat, amelyet pozitívan fogadtak a tagállamok is annak érdekében, hogy az emberkereskedelmet megelőzhessük, és az ellen küzdhessünk Európai Unió szinten. Úgy hiszem, ez egy olyan téma, amelyet általában az emberek támogatnak, és a bizottság javaslatában szereplő megközelítés tehát, hogy a hagyományos jogszabályokat lehessen elfogadni, amellett, hogy egy kicsit árnyaltabb megközelítés is legyen, ez szerintem egy elfogadott megközelítés. A cseh elnökség már megkezdte a munkát ezzel a dossziéval kapcsolatban, ezt a munkát folytatja a svéd elnökség július óta, nagyon konstruktívan és nagyon aktívan. Természetesen vannak a javaslatban olyan témák, ahol egy kicsit nehéz konszenzusra jutni ezekben az esetekben nyomon kell követni a folyamatokat, és ez pedig lehetőséget nyújt arra, hogy elgondolkozzunk ezeken a témákon, és minden egyes tagállam természetesen meg kell vizsgálja ezeket a témákat, megnézni, hogy hogyan tudják ezeket elfogadni, vagy sem. Úgyhogy ez egy kicsit időigényes folyamat, és azt hiszem, hogy még időre lesz szükségünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet korlátozni azokat a területeket, ahol büntetőjogi szankciókat kell alkalmazni. A javaslatban egyértelműen azt kérik, hogy az áldozatok kizsákmányolásánál és illegális tevékenységeknél kerüljön erre sor. Biztosítani kell, hogy a lehető legelőreláthatóbb legyen ez a készülendő jogszabály. Ehhez nagyon sok vitára van szükség természetesen. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm, nagyra értékeljük ezeket az előadásokat a különböző intézmények képviselőitől, ugyanis ez egy különösen fontos téma az emberkereskedelem, de tájékoztattak engem arról, hogy a tolmácsok nagyon szigorú szabályoknak megfelelően dolgoznak. Emiatt tehát kérem az önök megértését, ugyanis jól lehet, sokan jelentkeztek, úgy hiszem, hogy nagyon fontos, jelentős témákat vitákat tartottunk a nap folyamán, ezért tehát lehetetlen ezt a vitát most megnyitni. Úgyhogy az lenne a javaslatom, hogy a kérdések, amelyeket az elhangzottakkal kapcsolatban szeretnének feltenni, ezeket nyújtsák be írásban a svéd elnökséghez és a bizottsághoz. Biztos vagyok abban, hogy nagyon szívesen, örömmel válaszolnak írásban ezekre a kérdésekre. És lesz még alkalom arra, hogy ezt a vitát folytassuk. A következő rendes libeülésen, amelyet a hónap végén tartunk, szeptember 29-30-án. Tehát ennyi lenne mára, és holnap folytatjuk a munkát reggel 9 órakor. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Köszönöm.